approvazione dell'ordine del giorno. Possiamo iniziare, grazie. Megkezdjük az ülést, köszönöm. Üdvözlök mindenkit. Először is, ha nincs ellenvetés, elfogadottnak tekintem a napi rendünket. Nagyon rövid bejelentéseket kell, hogy tegyek. Először is Noala Skinder asszonynal találkoztam ma, az UNICEF brüsszeli képviselőjével, és beszéltünk az UNICEF és a DROA együttműködéséről, arról, hogy ez jól működik, és tovább szeretnénk fejleszteni ezt a közös munkát. Megállapodtunk arról, hogy a következő hetekben összeállítunk egy munkaprogramot, ez az UNICEF-re és a parlamentre is fog vonatkozni. Második bejelentésem halálbüntetések kapcsolatos. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy Ahmad Reza Zali professzor esetében őt Iránban kémkedéssel vádolták meg, letartóztatták és halálra ítéltették. A professzor Olaszországban orvosi egyetemen tanít, a katasztrófákkal foglalkozik, ez a specialitása. kelet piel montai területen dolgozik, Brüsszelben is oktat. Zalali professzort 2016 áprilisában tartóztatták le, amikor Iránba ment, hogy meglátogassa a családját. A sajtó szerint két héten belül ki fogják végezni anélkül, hogy bármilyen publikus eljárást folytattak volna le, illetve anélkül, hogy jogi képviseletet biztosítottak volna az elítéltnek. Szeretnék mindenkit emlékeztetni még egyszer arra, hogy az Európai Unió abszolút ellenzi a halálbüntetést, bármilyen körülményről is legyen szó. Ezért az iráni hatóságokat szeretnénk felhívni arra, hogy vonják vissza a halálbüntetést, folytassanak le egy méltányos, korrekt nemzetközi standardoknak megfelelő eljárást. Ennyi lett volna a bejelenteni való. Az első napirendi pontunk egy beszámoló, az EKS beszámolója a vietnámi emberjogi helyzetről. Az Európai Parlament a vietnámi emberjogi helyzetről június 9-én fogadott el állásfoglalást. Egy adhok misszió az albizottságunk részéről február 20-a és 24-é között látogatja meg Vietnámot, és ez alatt találkozni fogunk a nemzetgyűlés képviselőivel, minisztériumok képviselőivel, az ENSZ szervezetek képviselőivel és a civil szervezetek képviselőivel. Az Európai Parlament állásfoglalása kiemelt egy sor hiányosságot az emberi jogi területen. Ezekhez tartoznak a politikai eljárások, a zaklatások, az erőszakos fellépés, az önkényes letartóztatások, a emberi jogi aktivisták, újságírók, bloggerek, politikusok letartóztatása. Vietnám jelentős előrelépést tett gazdasági és szociális területen, ezt a nemzetközi megfigyelők is elismerik. Ugyanakkor az emberi jogokkal kapcsolatos problémák továbbra is aggályosak. Most szeretném felkérni az EKS-t, hogy tájékoztasson minket az Európai Unió és Vietnám között 2016. decemberben megszervezett emberi jogi témában tartott találkozóról. Az is érdekelne minket, hogy milyen előrelépések történtek, és milyen akadályok állnak Vietnám előtt a tekintetben, hogy az ENSZ emberi jogi szabályait, standardjait be tudják tartani. Az LKS képviselője a dél-kelet-ázsiai területi vezetőnek szeretném átadni a szót. Prego. Tessék. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek, és ma délután önökhöz beszélhetek. Ha megengedi, mondanék néhány szót, hogy kontextusba helyezzem az egészet. Utána pedig elmagyarázom, hogy mi is az uniós álláspontja, és az EU Vietnám emberjogi párbeszédre is kitérnék, mely karácsony előtt zajlott. Lesz néhány záró megjegyzésem is, és természetesen örömmel válaszolok a kérdésekre is, ha lesz. Először is nézzük a kontextust. Vannak negatív és pozitív aspektusai is ennek a vietnámi emberi jogok tekintetében. Először is nézzük a negatív aspektusokat. Vietnám kommunista ország. És súlyos korlátozások érik az emberi jogokat, a véleményünk szerint. A hatáskörök nem különülnek el például. Mindazonáltal egyre inkább nő az emberi jogok elfogadottsága olyan értelemben, hogy valamennyi fontosságot tulajdonítanak neki a vietnámi struktúrákban. De a párbeszédünkben az emberi jogok kérdése nagyon sok vietnámi számára olyan fogalmakhoz kötődik, mint például az ország biztonsága és stabilitása. Természetesen az Európai Unió nem így érvel, mi azt mondjuk, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása már önmagában véve alapvető ahhoz, hogy az állam stabil és biztonságos legyen. De ez valami olyasmi, ami mutatja, hogy különböző pontokból indulunk ki, akkor, amikor az emberi jogokat kezdjük el vitatni. Néha azt látjuk, hogy van néhány olyan fogalom, amely egyáltalán nem jelenlévő, nem meglévő Vietnámban. Megjelenik ugyan a törvényekben, de a végrehajtás már másképp néz ki, vagy me, abszolút megváltoztatják. Például igen, vannak ügyvédek, jogászok, igen, van egy védelmi tanács, de a védő ügyvédek nehézségekkel küzdenek e, abban, hogy ellássák azt a feladatot, amelyet mi szeretnénk. Például a tanúk meghallgatása során. Tehát Tudatában kell lennünk annak, hogy a meglévő létező fogalmak és a hiányzó fogalmak, valamint a végrehajtás között komoly problémák merülnek fel, ezeket kell megbeszélni. Természetesen az a sok kérdés, ami megjelenik a parlamenti állásfoglalásban Vietnám állapotával kapcsolatban, mutatja azt, hogy milyen problémás, nehéz kérdésekben kell tárgyalnunk. És akkor nézzük a pozitívumokat a kontextus tekintetében. Először is azt kell elmondanom, hogy Vietnám, az ország változik gazdasági szempontból, politikai szempontból, változik, és változik maga a társadalom is. Ami pedig a gazdaságot illeti, gyorsan növekvő gazdaságról beszélhetünk, gyorsan, erőteljesen vonza a külföldi beruházásokat. Politikai szempontból pedig egyre inkább fellép a világ színpadán, egyre inkább integrálódik a világ struktúráiba. Ez kihatással van sok nemzetközi egyezmény Vietnam általi aláírására. Ami a társadalmi, szociális szempontokat illeti, nagyon fiatal társadalomról beszélünk, olyanokról, akik nagyon könnyen hozzászoknak a mobiltelefonokhoz és a 21. század új technológiai eszközeihez. Mindezek a tényezők kihatással vannak az elvárásokra, az elvárások változására is. Legyen az a vietnámi lakosság elvárása, legyen az Vietnám külföldi partnereinek az elvárása. Itt főleg az Európai Unióra gondolok. Tehát minél jobban fejlődik Vietnám, annál nagyobb elvárásokat támasztunk mi is Vietnámmal szemben. Főleg az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban nagyok az elvárásaink. És emellett, és most a második pozitívumról szeretnék beszélni, ott van az EU-Vietnám bilaterális partnerség kapcsolat. Ez egy olyan kapcsolat, amely fejlődik, pozitív módon fejlődik. A közelmúltban tárgyaltunk le fontos megállapodásokat, a partnerség és együttműködési megállapodást, a szabadkereskedelmi megállapodást, és a fenntartható fa feldolgozásról szóló megállapodást, az úgynevezett FLECT megállapodást. Az emberi jogok az említett megállapodások szerves részét képezik, és természetesen Vietnámon múlik az, hogy mennyire tud megfelelni ezeknek a kihívásoknak az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban, melynek alapján aztán sikeresen tudná végrehajtani az említett megállapodásokat, egyezményeket. Ami pedig magát a politikai szintet illeti, magas szintű látogatásokat szerveztünk meg Tavaly előtt volt ez, kicsit több mint 12 hónapja. A vietnami miniszterelnök látogatott el Brüsszelbe, erről később fogok még beszélni. Most inkább azt szeretném elmondani, hogy maga a kontextus pozitív és negatív aspektusokkal jár. Persze ennek az eredménye az, hogy nagyon nehéz maga a helyzet, a kontextus, nem könnyű. Az előrehaladás lassú ütemű, sokkal lassúbb, mint ahogy mi azt szeretnénk, de elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tartsuk a párbeszédet Vietnámmal annak érdekében, hogy ez az előrehaladás folytatódjon és tartós legyen. Ami az Európai Unió megközelítését illeti, természetesen gondosan mérlegelnünk kell azt, hogy a külvilág felé hogyan kommunikálunk. Van itt néhány nagyon kényes kérdés az emberi jogok szempontjából. Mi a csendes diplomáciát alkalmazzuk, és megvannak a diplomat a csatornáink ahhoz, hogy megvitassuk ezeket a kényes kérdéseket, illetve hogy eljutassunk nagyon komoly üzeneteket. Ami a jogállamiságot illeti és az alapjogokat, a partnerségi és együttműködési megállapodásunkban ez világosan megjelenik. Azzal, hogy Vietnám ezt aláírta, és a szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával jobb a kontextus, jobban tudjuk hangsúlyozni Vietnám felé azt, hogy az emberjogi kérdések mennyire fontosak, és hogy az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, illetve hogy az országban zajló ö, törvénysértéseket emberi jogok tekintetében meg kell oldani. Az emberi jogok helyzetén, a védelmén javítani kell. Ami elvárásainkat illeti, illetve az általunk javasolt módszertant, ez világosan megjelenik Juncker elnök, Tusk elnök és a vietnámi miniszterelnök közös nyilatkozatában. Ezt a nyilatkozatot Brüsszelben fogadták el az említett látogatás során. A vietnámi partnereink felé hangsúlyoznunk kell, hogy ez egy roadmap, és ez a lehető legmagasabb szintű politikai elkötelezettség. Az emberjogi párbeszédünk során ez végig tárgyalóasztalon volt, ami magát a tárgyalásokat illeti. A kapcsolatunk egy igen átfogó szakaszba érkezett. A múlthoz képest most már sokkal jobb helyzetben vagyunk de az emberi jogok védelmének erősödnie kell, előre kell lépnie. Természetesen nagyon is várjuk az önök látogatását, hiszen ez fontos részét képezi annak az uniós folyamatnak, mely Vietnámmal foglalkozik emberi jogi kérdésekben. A mi megközelítésünk ennek alapján az, hogy megbeszéljük hogy intézményi szinten milyen hiátusokat látunk. A jogszabályok szempontjából, az intézményi gyakorlat szempontjából, és a többi. De, hogy emellett felülről lefelé foglalkozzunk az egyes esetekkel is bizalmasabb módon, hogy jobb feltételeket teremtsünk a vietnámi oldalon, és hogy ennek meg legyen a gyakorlati eredménye is nem szeretnénk azt, hogy az emberi jogi párbeszédünk puszta szó legyen, vagy pedig elméleti gyakorlat. Mi a valós változást szeretnénk elérni, vagy jogszabályok meghozatalával, vagy pedig downstreet módon azzal, hogy az egyének helyzetével foglalkozunk. Ami a célkitűzéseket illeti, a következőek a prioritásaink. A véleménynyilvánítás szabadságának a támogatása, beleértve az aktivistákat is, emellett az internet szabadsága, vallás szabadság, jogállamiság támogatása, a kínzás megelőzése, a halálbüntetés eltörlése, Vietnám együttműködése a nemzetközi emberjogi kontextusban. Ezt szintén támogatni kell. És emellett természetesen a civil társadalmi szervezetek megalapítását is támogatjuk. A gyakorlatias megközelítés alapján, amikor Vietnámmal tárgyalunk, folyamatosan beszélünk a támogatásokról, hogy az ENSZ kínzás elleni egyezményét végre tudják hajtani? Vagy engedélyt kérünk, hogy börtönökbe látogassunk el, hogy érintett személyeket szabadlábra helyezzenek. A közgyűléssel való együttműködés jogi reformok tekintetében, a közbiztonsággal foglalkozó, valamint a külügyminisztériummal való együttműködésünk, hogy az emberjogi párbeszédet nyomon követhessük bizonyos érintettek esetében. Ami a jövőbeli emberi jogi párbeszédet illeti, a PCN belül lehetne ezt megejteni a jövőben. És Vietnámnak meghívott kell kapnia különböző ENSZ különleges folyamatokba, például a véleménynyilvánítás szabadságával ö, foglalkozniuk kell, az emberi jogok védelmével, és az ezeket a területeket képviselő megbízottaktól kellene, hogy meghívót kapjanak. Ezekkel a célokkal szeretnék rátérni a harmadik főpontra mondanék valamit a vietnámi, Vietnámmal való párbeszédünkről, amely a közelmúltban zajlott. A hatodik EU-vietnámi emberjogi párbeszéd tavaly december 8-án zajlott itt Brüsszelben. Én voltam a társelnök, valamint nemzetközi szervezetekkel foglalkozó főigazgató, a vietnámi külügyminisztériumból Ruan Kwan úr. Kwan úr urat a külügyminisztérium munkatársai kísérték, valamint a kormány képviselői, közbiztonsággal foglalkozó minisztérium munkatársai, igazságügyi minisztérium munkatársai, az Információs Minisztérium munkatársai, valamint a brüsszeli nagykövetség munkatársai. A napirend jogi, igazságügyi reformokkal foglalkozott, a vélemény nyilvánítás szabadságával és érintettekkel, az érdekelt felekkel, akik emberi jogokat szorgalmaznak, valamint az együttműködéssel multilaterális fórumokon. Mindent összevetve én azt mondanám, hogy ez egy konstruktív párbeszéd volt, melyet pozitív légkörben bonyolítottunk le. Vietnám őszinte tárgyalást tett lehetővé, ugyanúgy, mint korábban, és kényes kérdésekről is lehetett beszélni. Az Európai Unió azt mondta, hogy az emberi jogok létfontosságúak a biztonság és a stabilitás szempontjából az országban. Vietnám tudomásul vette megjegyzéseinket az emberi jogok védelmezőire vonatkozóan. Erről kicsit később fogok beszélni. Ami az egyes ügyekkel kapcsolatos beszélgetéseket illeti, ezek továbbra is zajlanak. Ami pedig a kézes ellenes egyezmény végrehajtását illeti, és az ezzel kapcsolatos jelentést tételt, és az ENSZ különleges megbízóinak a meghívóit, valamint a migráns munkavállalókra vonatkozó egyezmény, az ILO egyezmény ratifikálása, mind olyan témák, amelyekkel kapcsolatban nyomon fogjuk követni a munkát. Az emberkereskedelm elleni küzdelemben, valamint a nők és gyerekek elleni erőszak területén Vietnám előrelépést támogat. Az Európai Unió elmondta, hogy a, az emberi jogok párbeszéde egy hosszú távú folyamat, de az elkövetkező hetekben, hónapokban és években eredményeket kell elérni, és ez nem egy egyszeri alkalom maga a párbeszéd. Nyilván tudjuk, hogy továbbra is vannak komoly problémák, és realistán kell lemérnünk a sikereket, sokszor igen kicsi lépéseket sikerül csak megtenni. A, mi pedig a gyakorlati következtetéseket illeti, melyeket a párbeszédből vontunk le, Először is hangsúlyoztuk, hogy az Európai Parlamentnek fontos szerepe van, valamint a parlamenti látogatásnak is, melyre két hét múlva kerül sor ebben a folyamatban. Örülünk annak, hogy Vietnám üdvözölte a látogatást, és megígérte, hogy nagyon nyitottak lesznek majd önökkel szemben. Emellett Vietnám az együttműködési és technikai támogatásunkat üdvözölte, az ENSZ beli kötelezettségeiknek való eleget tevés miatt, és a jogi reformok lebonyolítása miatt is a, nemzet, a közgyűléssel és a miniszterekkel is együtt fog éppen ezért működni. Vietnám emellett hangsúlyozta azt is, hogy a migráns munkavállalók és családtagjaikra vonatkozó nemzetközi egyezményt ratifikálni fogja, és a terveik között szerepel a kényszermunkával kapcsolatos egyezmény ratifikálása is. Vietnám megemlítette azt is, hogy csökkenteni fogja a halálbüntetések számát tekintettel arra, hogy a jövőben ezt esetleg el is törli, de ezt inkább csak általános kötelezettségként említették meg, nem voltak konkrétak. Emellett megbeszéltük az emblematikus, szimbolikus eseteket, azokat, akik személy szerint aggasztanak, akiknek a helyzete aggaszt bennünket. Valószínűleg tudják, hogy egy sor ilyen ügy esetében rámutattunk arra, hogy például vegyünk egy esetet, volt egy idős és beteg úr, aki az emberi jogaira vonatkozva Nyóha úr, elnézést kérek, mondja beszélő, elnézést kérek a kiejtésért, a név kiejtéséért, de kérte, hogy szab, engedjék szabadon. Van Hu Win miatt is aggódunk, aki egy blogger, és Gwen Min asszisztense, Gwen Van Dai ügyvéd és asszisztense Li Huha, Gwenyochnu Green blogger, továbbá Tran Hun Tuk úr, Gwen Juan Guang, munkajogi aktivista és Hong Chang, szintén munkajogi aktivista, Rájuk nézve egy roadmap-et kértünk azért, hogy helyezzék őket szabad lábra. Mik Pando, a vietnámi Egyesült Egyház vezetőt is, és Li Min Hong asszony szabadlábra helyezését is kértük. Remékedünk abban, hogy az utóbbi hölgyet hamarosan szabadlábra is helyezik majd. Ezekről az esetekről, és természetesen más esetekről is szólhatnánk még, és szólhatnánk ennél hosszabban is, de gondolom, hogy mindenki számára megfelelő, hogyha elmondom azt, hogy folytatjuk a munkát, nagyon szoros együttműködésben, hogy folyamatos a párbeszédünk a vietnámi hatósággal, hatóságokkal, ezekben az ügyekben és más ügyekben is, amelyek természetesen rendkívül bizalmas párbeszédek és tárgyalások. Végezetül szeretnék még valamit elmondani, annak ellenére, hogy már viszonylag hosszan beszéltem, amiért elnézésüket kérem. De szeretnék még valamit hangsúlyozni. Szeretném hangsúlyozni, hogy köszönjük szépen, hogy ez a parlamenti szakbizottság ilyen fontos szerepet játszott, mindabban, ami eddig történt emberi jogi kérdésekben, mint kapcsolattartás Vietnám és az Európai Parlament között. A parlamenti látogatások nagyon fontosak, a nemzetgyűléssel való együttműködésük nagyon fontos, és mindenképpen kihatással kell lennünk a vietnámi jogalkotásra, hogy meg tudjunk akadályozni bizonyos problémákat, mielőtt még azok túlzottan súlyossá válnának. A parlament rendkívül fontos szerepet játszik a vietnámi EU-s bilaterális kapcsolatok szempontjából, illetve minden egyes Európai Uniós megállapodás ratifikációjának kapcsán. A parlament szerepét nem győzzünk hangsúlyozni, és ez a Vietnámmal folytatott emberi jogi párbeszédben is kiemelkedő szerepet kap. Reméljük, hogy sikeres lesz a legközelebbi vietnami látogatásuk, várjuk ennek eredményeit, és várjuk, hogy önök hogyan értékelték a vietnámi helyzetet. Reméljük, hogy a vietnámi hatóságok nyitottsággal fordulnak majd önökhöz is, hajlandóságot mutatnak az emberi jogi helyzet javítására. Mi tudjuk, hogy javítani kell az emberi jogi helyzetet, ismerjük ennek gyenge láncszemeit, tudjuk, hogy ennek mi a történelmi háttere. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszámolót, és most a képviselőknek adom meg a szót. Soraya Post az első felszólaló. Szorája. Soraya. Thank you. Köszönöm. És... Um, uh, Köszönöm szépen. Bizonyos kérdések természetesen engem is érdekelnek. Magára a látogatásra jövő héten kerül majd egyébként sor. Ami a napirendet illeti, nagyon zsúfolt lesz majd a napirendünk. Ami engem különösen érdekel, az a kisebbségek védelme. Tudom, hogy elég komoly kínai kisebbség él például Vietnám területén, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Nagyon sokan érkeztek Kínából Vietnámba, és ezek a menekültek rendkívül nehéz helyzetben vannak. Ezen kívül Vietnám északi részén félig meddig ugyan benszülöttnek számítanak, de mégiscsak egy kitaszított csoportról van szó. Szeretném megkérdezni, hogy velük mi történik. Aztán itt van még a gender mainstreaming, a nemek közötti esélyegyelőség kérdése, amiről nem hallottunk semmit. Tehát milyen szinten áll most a nők és férfiak közötti esélyegyelőség? Honorable Pizzerra. Picsára képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy nem tudtam itt lenni a beszámoló elején, de úgy gondolom, hogy a lényeget hallottam. És felsorolta az összes prioritást az LKS e e szempontjából, szabadságjogok, fenntartás, eleménynyilvánítás, sajtó, vallásszabadság, a harc, a kínzás és a halálbüntetés ellen. És ezen túl is örülök annak, hogy látszik, hogy vannak előrelépések. Ön is határozottan ezt állítja. A szakbizottság is támogatni fogja ezt, és meg fogjuk látogatni majd a fogvatartottakat. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos gesztus lehet azért, hogy kézzelfoghatóvá tegyük a mostani misszió feladatait. Ön beszámolt arról, hogy vannak olyan esetek, amelyeket nyomon követnek, és ahol lehet, hogy el lehet érni a fogvatartottak szabadon bocsátását. Ezért fontos, hogy együtt dolgozunk, és a programon belül vegyük figyelembe ezt a lehetőséget, hogy meglátogassuk azokat a személyeket, amelyeket ön említett. Ami pedig a nemek közti egyensúly kérdését érinti, a Szoraja kollég által említetteken túl, szeretném, ha elmondaná, mi a véleménye arról, hogy milyen lépések történnek a prostitúció témájában? Nem csak nőkről van szó, férfiakról is szó van, de főleg a nők és a lányok esetén mi a helyzet itt? Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Azt mondják, hogy születésnapja van, úgyhogy ajándékét megadom a szót. Tessék. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Lenyűgözött az, amit elmondott az, hogy zajlik egy emberjogi párbeszéd. Néhány országgal, melyekkel aláírtunk ilyen szabályozat kereskedelmi egyezményt, nem sikerült. Az export ellenőrzésekről szóló jelentéssel foglalkozom a kettős felhasználású termékek esetében. És erre vonatkozóan lenne is egy konkrét kérdésem. Mi a helyzet Vietnámban? Említette, hogy bebörtönöztek egy bloggert. Az internetet rendszeresen figyelik? És mi a helyzet a telefonos megfigyelésekkel, a telefonbeszélgetésekkel, technológiai, technikai problémákkal? Elnézést, hogy ilyen konkrét kérdéseket teszek fel, viszont ez közvetlenül érinti a parlamenti munkánkat. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Itt van közöttünk a Vietnám nagykövetségének a képviselője, Nguyen Tien Polong úr. Szívesen megadnám neki a szót, hogyha szeretne hozzászólni a témához, ha jól ejtettem ki a nevét. Thank you, Mr. Chair. Uh, Köszönöm, elnök úr. Abidali úrnak szeretnék köszönetet mondani az EKS részéről a beszámolóért az emberi jogi helyzet Vietnámban. Mindennyian tudjuk, hogy az Európai Unió és Vietnám két oldalú együttműködése jelentősen fejlődött. Tavaly Szeptember 29-én volt egy találkozó az Európai Unió tanácsa elfogadott egy nyomonkövetési jelentést, illetve 2016. októberében egy következőt. Most a végső fázisába jutottunk az szabadkereskedelmi megállapodás véglegesítése során fölvetett egy kérdést az egyik képviselő ezzel kapcsolatban a nemek közötti egyensúlyra, egyenjogúságra vonatkozott a kérdés. Nagyon sok tervet dolgoztunk ki a parlament szintjén is, a nemzetgyűlés szintjén is, azért, hogy fölállítsunk egy jogi úti tervet a parlament számára, a megfelelő szabályok ratifikálása, elfogadása érdekében. Ez vonatkozik a, az állásfoglalásra, illetve a témával kapcsolatos releváns szervezetek szabályzatainak az elfogadására. A kisebbségekkel kapcsolatban azok az emberek, akik távoli területeken élnek, a távoli területeken élő őslakosok tekintetében nagyon sok programot dolgoztunk ki, külön programjaink vannak a gyerekek és a nők számára. Mikrofinanszírozási rendszert is kidolgoztunk azért, hogy tőkét biztosítsunk számunkra befektetésekhez főleg nőknek szólnak ezek a programok, akik nehezen férnek hozzá a tőkéhez. Így lehetőséget biztosítunk számukra, hogy befektessenek, hogy egy kis vállalkozást felállítsanak, például a hegyi területeken, nem csak Vietnám északi területén, hanem a középső és a déli területen is. Egy teljes átfogó programot dolgoztunk ki, és ez a kormány politikájának a része. Reméljük, hogy amikor ellátogatnak Vietnámba, a delegációjuk az Emberi Jogi Bizottság delegációjának lehetősége lesz arra, hogy lássa helyben, hogy milyen előrelépések történtek. Az internet, telefon témában egyébként David Ali úr is beszámolt erről a kérdésről. Nagyon gyors a fejlődés az internet használat területén. A mobiltelefonok szektorában is nagyon sok szolgáltató nyújtja a megfelelő szolgáltatásokat. Elmondhatjuk, hogy gyorsan fejlődik ez a terület, akár ha azt nézzük, hogy hányan, főleg a fiatalok, hányan használják az internetet, hány embernek van hozzáférése az internethez, és hány embernek van lehetősége a hozzáféréshez. Ha elmegy valaki Hanoiba, tehát nem csak Hanoiban, hanem távoli területeken is, nagyon sok internet shop van, és szabadon hozzáférést szerezhet bárki az internethez. Úgyhogy a telefonrendszer és az internetrendszer nagyon nyitott Vietnámban. Ha jól tudom, 10-20 euróért már lehet venni egy mobiltelefont, simkárddal, és lehet internetezni. Úgyhogy ez nagyon könnyű Vietnámban. Basszere képviselő föltet egy kérdést arra vonatkozóan, hogy a fogvatartottakat meg lehet-e majd látogatni. Igen, az emberi jogi párbeszéd keretében David Alival és Kuan Kuan úrral is, aki a nemzetközi egy nemzetközi szervezet képviselője, ők is megtárgyalták ezt a témát, és Vietnám üdvözli ezt a lehetőséget. Mindent megteszünk majd azért, hogy támogassuk a látogatásukat, hogy a delegáció tagjai meglátogathassák a bloggereket, vagy az emberi jogi aktivistákat, és a többi fogvatartottat. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt Deli úrnak megadnám a szót, szeretném a következőket elmondani mivel ön a Vietnám nagykövetségét képviseli. Nem lenne rossz, hogyha ön felírta azokat a neveket, akiket Deli úr felsorolt, akik ma fogvatartottak, börtönben vannak. Hogyha a látogatás során választ kaphatnánk a vietnámi hatóságoktól arra, hogy szabadon bocsáthatok -e ezek a személyek, hiszen ez nagyon nagy, nagyon szép gesztus lenne, ha így üdvözölnék az Emberi Jogi Albizottság látogatását. Úgyhogy szerettem volna ezt eszkuszit elmondani, ezt a kívánságunkat. Három perc van, Dáli, mert az előbb 23 percig beszélt. Thank you very much, Mr. Um, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a legutolsó megjegyzését is. Ugye nem valami jó a vietnámi kiejtésem, úgyhogy inkább arra gondoltam, hogy írásban fogjuk átnyújtani ezek a neveket, de gondolom, hogy ők is pontosan tudják, hogy kiről van szó, és amikor Hanoiban megkezdődnek majd az emberi jogi tárgyalások, akkor ott lesznek a napirenden ezek a nevek, és hát nap mint nap fogunk ezekkel foglalkozni. Megpróbálok akkor most választ adni a felmerült kérdésekre. Először is nézzük a kisebbségek kérdését, a Vietnámon belül élő kisebbségek kérdését. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy történtek előrelépések, például a szegénység leküzdésében, mindenhol pozitív lépések történtek Vietnámban. Ugyanakkor vannak olyan kisebbségek, amelyek nem részesültek annyira pozitívan a szegénység elleni harcból, mint más csoportok. Tehát egy sokkal inkluzívabb, befogadóbb megközelítést kellene alkalmazni a gazdasági fejlődés profitjainak a felhasználására, mert ezek nem jutnak el mindenkihez. Elindultak olyan projektek, amelyek lehetővé tették, hogy a civil társadalom képviselői részt vegyenek ezekben a munkafolyamatokban és döntéshozatali eljárásokban, és ezek a kezdeményezések mindenképpen segítséget nyújtanak majd a kisebbségeknek is. Tehát van némi elkötelezettség ebben a kérdésben, tehát a kisebbségek kérdésében. A második fontos kérdés a nemek közötti esélyegyenlőség kérdése volt. Ezt valamilyen szinten összekötném a prostitúció kérdésével, ennek több oka is van. Az egyik oka az, hogy a vietnámi partnerek egyetértettek azzal, hogy a nemi alapú erőszakos cselekvésekről beszélni kell, illetve ezek felszámolásáról beszélni kell, és ez ugye kapcsolatban áll az embercsempészettel, ami kapcsolatban áll a prostitúcióval. Mi nagyon pozitívan fogadtuk, hogy a vietnámi hatóságok így közelítették meg ezt a kérdést. Ezt mindenképpen üdvözöltük, hogy ők mint egy segítséget kértek tőlünk, hogy tudatában vannak annak, hogy létezik ez a probléma, és hogy hogyan lehetne ezt megoldani, hogyan tudnánk mi segíteni ebben a mi perspektívánk szempontjából nagyon hasznos lenne, hogyha önök az ottani látogatásuk során szintén felvetnék ezeket a kérdéseket, az esélyegyelőséget, az embercsempészetet és a prostitúciót, hogy a vietnámi fél elkötelezettségét meg lehessen erősíteni a problémák megoldására. Tulajdonképpen ez csak a normális eljárás része, hiszen nyilván ott kell elkezdeni a tárgyalásokat, ahogy most azok állnak, de kiválaszthatunk olyan témákat, amelyekben különösen nagy előrelépést szeretnénk megvalósítani. A következő kérdés a halálbüntetés kérdése. Ez olyan kérdés, amiről mindig beszélünk, és a vietnámi fél tökéletesen ismeri az Európai Unió véleményét, vagyis azt, hogy mi minden körülmények között elítéljük a halálbüntetés alkalmazását mindig is megpróbálunk, és meg is próbálunk nyomást gyakorolni egy moratórium irányába, hogy folyamatosan csökkentsék azon büntettek számát, amelyért halálbüntetés lehet ítélni, illetve hogy a folyamat végén teljes mértékben betiltható legyen a halálos ítélet. Ebben a kontextusban megemlítésre kerültek a börtönlátogatások is. A börtönök meglátogatása és a foglyokkal való bármilyen kapcsolattartás rendkívül érzékeny kérdésnek számítanak a mai napig. Természetesen szükség van erre, folyamatosan nyomást gyakorlunk, és folyamatosan megpróbálunk több börtönlátogatást, illetve fogolylátogatást elérni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ez nagyon nehéz kérdés, és nagyon érzékeny kérdés. Sok esetben a nemzetközi közösség megpróbál foglyokkal találkozni, de ez nem megfelelőképpen sikerül, és nem a megfelelő eredményt éri el, ami sajnos kontraproduktív lehet. Mindenképpen intelligensen és keményen kell fellépni. Tehát az intelligencia és a keménység közösen szükséges ahhoz, hogy nagyobb nyitottságot tudjunk kicsikarni a vietnámi hatóságokból, hogy több börtönlátogatást engedélyezzenek. Hanoi delegációnk ezt a kérdést nagyon fontosnak tartja, és ezzel folyamatosan a mindennapi munkája során is foglalkozik. A következő kérdés az internet kérdése. Az internetet valóban szabályozza a kormány. Tehát a kormány többféle módon is korlátozza az internethez való hozzáférést, illetve az internet használatát. Ennek ellenére az internethez való hozzáférés és a felhasználás folyamatosan növekszik. A Világbank becslései szerint azt tudom elmondani, hogy a lakosság felének van internetes hozzáférése. A telefonokkal kapcsolatban természetesen nem tudok én nyilatkozni, úgyhogy ezt meghagynám nálam jobban hozzáértőknek. És volt még néhány más kérdés, mint például az export ellenőrzés, ebbe sem merészkednék bele részletesen. Úgy gondolom, hogy nagyjából választattam a feltett kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy beszámolt ezekről a kérdésekről. Aztán majd a vietnámi látogatás után természetesen visszatérünk ezekre a kérdésekre. Most ezt a napirendi pontot lezárjuk. Átérünk a következő napirendi pontra. Tájékoztatás az Európai Demokrácia és Emberjogi Eszköz kapcsolatos fejleményekről. Az e- Európai Bizottsággal megkezdjük a párbeszédet ebben a témában, ez, ez a téma a külügyi szakbizottsághoz tartozik, ez az eszköz. Vannak egyéb eszközök is, az előcsatlakozási eszköz, szomszédsági eszköz, partnerségi, együttműködési eszköz, valamint a stabilitás és a béke eszköz. A kooperációs és fejlesztési eszköz a DEVE kompetenciájába tartozik az időszak félnál több, mint a fele már a 7 éves tervezési időszaknak. Az Európai Bizottság úgy koordinálja a pénzügyi eszközök kezelését költségvetési szempontból, illetve annak és a tervezési időszak hátralévő három évére vonatkozóan. Még folyamatban van ez az értékelés a bizottság részéről, de Rinádi asszony ennek ellenére szívesen megjelent itt a szakbizottságunk előtt, azért, hogy tájékoztasson minket arról, hogy már eddig milyen döntésekről van szó a bizottságban, mire kell, hogy fölkészüljünk. Úgyhogy át is adnám neki a szót. Kérem, hogy tájékoztasson minket a fejleményekről. Köszönöm. Thank you very much and good afternoon, Chair. Köszönöm szépen. Elnök úr, jó napot kívánok! Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy a parlament tagjait, a képviselőket tájékoztathatom a dolgok jelenlegi állásáról, valamint arról, hogy hogyan néz ki a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze az EIDHR jövője. Ez a félidős értékelés az EU-s külső finanszírozási eszközök értékelésének a sorába illeszkedik félidős értékelés. A közös végrehajtási rendelet ezt követeli meg tőlünk, az év végéig kell lebonyolítani. Az értékelésekkel kapcsolatos roadmap-eket 2015. novemberében tették közzé az, Európa, honla, az Európai Unió honlapján. A lényeg az, hogy nagyon hamar kapjunk feedbacket az értékelés első szakaszában. Az értékelés célja az, hogy levonjuk a következtetéseket, és hogy ezek alapján tudjunk dönteni a jövőre nézve. Um, az elképzelés az, hogy az Európai Uniók és a nagy nyilvánosság is értékelést kapjon az unió külső finanszírozási eszközeiről, és hogy lássuk azt, hogy mi is a szinergia kapcsolat közöttük, és hogy hogyan egészítik ki egymást és hogyan illeszkednek a költségvetésbe. Ami az EIDH-et illeti, az értékelés felméri azt, hogy a 2014-2020-as jelenlegi eszköz megfelel a célnak, és az Európai Unió külpolitikai céljait el lehet érni ezek alapján. 2014-ben, amikor kezdődött akkor, és jelenleg eléri a célokat. És emellett megnézzük, hogy mennyire illatkoz, illeszkedik a többi finanszírozási eszközhöz. Az értékelés szeptemberben kezdődött, szoros szóval határidővel kellett dolgozni, de mostanáig az értékelők jól végezték munkájukat. Ami a módszertant illeti, ezt az eszközt alapján nézték meg, hogy milyen feltételezéseket fogalmaztunk meg az elején. Az értékelők konzultáltak a DEFCO-val, a Diginier-rel, a külső és belső érdekelt felekkel, és megemlíteném azt is, hogy a DRA albizottságának az egyik tagját is. Tanulmányokat is elvégeztek, és helyszínen Peruban, Izraelben, Palesztinában és Ugandán látogatásokat szerveztek. Tavaly novemberben emellett Olaszországgal is beszéltek. A látogatások során az értékelők természetesen a helyi uniós delegációval tartották a kapcsolatot, de a helyszínen lévő tagállamokkal és egyéb kulcsfontosságú kedvezményezettekkel és partnerekkel. Az előzetes munka alapján az értékelők egy végső jelentés tervezettel állnak elő. Ezen a héten a közététel február 1-én kellett volna, hogy megtörténjen, de kis késedelemmel a problémákat leküzdve ezen a héten közé fogjuk tenni. És a nyilvános konzultáció ezenek alapján kezdődhet. Ez 12 hétig fog tartani a szabályoknak megfelelően. Egy külön websájton a civil társadalmi szervezetek, a nagy nyilvánosság, a tagállamok és az Európai Parlament is megteti a maga hozzájárulását. A 12 hetes konzultációs időszakban nem pusztán betett kézzel várjuk majd a hozzájárulásokat, hanem célzott látogatásokat szervezünk meg az érdekelt felekkel, beleért az Európai Parlamentet is. Az AFET, a DEVE és a DRA szakbizottságok titkárságával fogjuk megbeszélni, hogy ezeket a megbeszéléseket mikor tervezzük be. A bizottság megkönnyíti magát a folyamatot, de a meghallgatás az interjúkban nem vesz részt, a képviselők szabadon beszélgethetnek az értékelőkkel. Emellett az ilyen látogatókat, találkozókat leszámítva, az Európai Parlament szakbizottságai mellett koordinációs szinten is találkozunk a szakbizottságokkal. A DEFCO szervezi meg ezeket az üléseket március 27-28-ára szervezték meg, ha jól tudom. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a beszélgetések a nyilvános konzultációk kerében zajlanak, és a félidős értékelés keretében az EIDHR, de más eszközöket is érint, de nem helyettesít, helyettesít majd semmiféle más párbeszédet, amire szükség lenne, amikor is delegált jogi aktusok beszélünk meg, stratégiai párbeszédet folytatnánk a költségvetés megtervezése miatt, stb. A civil társadalmi szervezetekkel március 23-án egy szakpolitikai fórumon találkozunk. A nyilvános konzultáció lezárását követően az értékelők összegyűjtik az összes beérkezett hozzájárulást. Nagyon sok ilyet várunk, hiszen mm, világ, a világ bármilyen szögletéből hozzá lehet ezt szólni, és utána véglegesítünk. Ami a határidőket illeti, a, ugyanaz lesz a határidő minden egyes külső finanszírozási eszköz esetében. A végső jelentést a bizottság félős értékelésével együtt tesszük közzé. Ennyit magáról az eljárásról, és mondanék még valamit a tartalomról is, az értékelés tartalmáról. Persze ez még mindig embargo alatt van, de azért gondolom, hogy az eszköz értékelése pozitív lesz majd. Van többlet értéke, hatékonysága, hatásossága, ezeket értékelték ki, és eddig pozitív volt ez. Természetesen vannak ajánlások arra, hogy hogyan lehetne javítani az eszközön, hogyan lehetne ölthetne stratégiai jelleget, hogyan lehetne egyszerűbb, hogyan lehetne jobban lemérni az eredményeket, de mindent összevetve a célok, célok szempontjából releváns az eszköz. Konszenzus uralkodik azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogok és a demokrácia célként kellene, hogy szerepeljen az eszközben. Ezek összefüggnek egymással, és egymást támogatják. Akkor, amikor megtervezték az eszközt, akkor beszéltek a demokráciás emberi jogok céljairól, és arról, hogy ezek összefüggenek egymással, ezt értékelik most ki. Végezetül biztosíthatom önöket arról, hogy az értékelés következő szakaszában a bizottság aktív részvételt vár az Európai Parlament részéről ebben a kritikus szakaszban, mondják el a véleményüket, hogy ezt figyelembe lehessen venni. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Nem tudom, hogy van-e megjegyzés a témával kapcsolatban. Én szeretnék föltenni egy néhány kérdést, ha megengedi. Először is. Mikorra tervezik a publikus adatbázis fölállítását, amely tartalmazza az összes nem bizalmi, nem bizalmas programot. A második adatbázisban lesznek-e, szerepelni fognak-e a külső pénzügyi eszközökből kapott támogatások? Ezeket a kérdéseket szerettem volna föltenni az a, a tájékoztatóval kapcsolatban, amit most tartott egyébként. Köszönöm szépen az információkat. Ha más nem szól hozzá, akkor már is visszaadom a szót, és várom a választ. Well, thank Köszönöm a kérdéseket. projektadatbázis nem fogunk közzétenni. Egy frissített EIDHR projektlistát fogunk közzétenni. Természetesen, ahogy elnök ír is mondta, a nem bizalmas jellegűeket. Ez a pénzügyi átláthatósági rendszer részét fogja képezni. Ugye minden finanszírozott szerződést és a külső finanszírozási eszközöket tesszük közzé az önök számára, más érdekelt felek számára természetesen specifikus hozzáférés biztosítunk az EIDHR projektekhez. Amikor az EIDHR honlapot és az emberi jogi demokráciás kérdésekkel kapcsolatos honlapokat frissítjük, akkor biztosítani fogjuk, hogy az EIDHR projektek ott lesznek. Az értékelési jelentés közélesztéve ott nagyon sok információt fognak majd találni inkább statisztikai jellegű és elemző jellegű információkat, de sok információ lesz az EIDHR projektekről. Sok számot találtam én is a, a portfólióban, amelyek érdekesek ennyit tudok most mondani ezzel kapcsolatban. És elnézést, még egy megjegyzés. Amikor az Európai Parlament hozzáférést kér bizonyos témákhoz, mondjuk amikor terveznek egy ország látogatást, akkor mindig is biztosítottuk a projektek listáját. És egy külön találkozót is tervezhetünk, ahol tájékoztatót adunk a szabályok szerint a bizalmas projektekről is. Köszönöm, és köszönöm szépen a tájékoztatót még egyszer. Biztos, hogy tartani fogjuk a kapcsolatunkat, ugye a felülvizsgálat lezárásakor is, azért, hogy teljes értékelést tudjunk biztosítani. Köszönöm szépen. És most egy másik témára térünk át. beszámoló a DROA a bizottság részéről az Genfi ENSZ emberi jogi ülésen. Az emberi jogi tanács 34. alkalommal találkozik február 27-től március 4-ig, és a korábbi évekhez hasonlóan egy delegációnk részt fog venni március 20 és 21-e között az üléseken, ugye március 24-ig tartanak majd az ülések. Az Európai Unió tagállamai még nem fogadták el a prioritásaikat a következő emberi jogi tanácsülésre vonatkozóan. Ma Brian O'Brien asszonyt meghívtuk az EKS nevében, és ő a munkacsoport vezetője ebben a témában. Kérjük, hogy tájékoztasson minket a fejleményekről, illetve szeretnénk, hogyha a végső Európai Uniós pozíció kialakítása szempontjából is plusz információt kaphatnánk. Sajnos a világban egyre jobban terjednek az emberi, jogi, emberi jogok megsértése, fegyveres konfliktusok, terrortámadások. Természetesen mindez jelentősen folyásolja a mi szakpolitikánkat is. A helyzet a gyűlöletbeszéd, a migránsok elleni fellépés, a xenofóbia területén már elfogadhatatlan, elfogadhatatlanná vált. Ezek kollektív és egyéni emberi jogokat sértenek. Ezért egyre jobban oda kell, hogy figyeljünk erre a kérdésre, meg kell, hogy erősítsük a harcunkat az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében, a megszerzett jogok védelme érdekében. Szeretném átadni önnek a szót egy ilyen bevezetővel. Kérem, hogy mondja el, hogy mi a jelenlegi helyzet, és mi lesz az Európai Unió megközelítése ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm, nagyon örülök, hogy újra megjelenhetek itt a Droában. Páncéri úr, szeretnék gratulálni az új megbízásához. Várjuk, hogy a tanácsban együtt dolgozzunk önnel, és várjuk a jelen rendszeres jelentésüket a DROA részéről a következő időszakban is. Ahogy ön mondta, elnök úr, és ahogy az Emberi Jogi Fórum decemberi témájában is elhangzott. Nagyon nehéz időszakot élünk az emberi jogok szempontjából. Ebben a kontextusban jelentős kihívásnak tekinthetjük majd a következő ebben a hónapban induló üléssorozatot is. A teljes kontextus kihívásokkal van tele, és tavaly számoltam be utoljára arról, hogy a tavalyi ülés nagyon nehézkes volt. Gyakorlatilag most is ugyanezzel kell, hogy kezdjem. Volt egy nagyon nehéz ülés New Yorkban, és úgy gondoljuk, hogy a Genfi ülés is nehéz lesz. ön is említette, a civil társadalom előtti kihívások számosak, az emberi jogi aktivisták helyzete aggályos, és talán ezzel a témával is kezdeném, hiszen az emberi jogi tanácsi kontextusban ez nagyon jól beillik, illetve az összes emberi jogi fóruma az emberi jogi aktivisták számára az, annak a megtiltása, hogy saját magukat képviselhessék, hogy hallassák a hangjukat. Ez folyamatosan aggályos a tanács és a tagállamok esetén. Ezért eh, a főtitkár, az emberi jogi főtitkár eh, a következő időszakban biztos, hogy fel fog lépni ebben a témában. Egyéb prioritások is eh, élnek és aggályosak ha megnézzük, hogy az ülésen mik lesznek a prioritások, az emberi jogi tanácsnak a kontextusa és a kapcsolata a New Yorki közgyűléssel, a tavalyi ülések alapján is azt látjuk, hogy az emberi jogi tanács és a közgyűlés kapcsolatát is erre is hatnak ezek a helyzetek, a jelentős kihívások. Láttuk, hogy egy trend kezd kialakulni, amely aláássa a nemzetközi igazságszolgáltatást az ICC területén. Ez is az emberi jogi tanács elé fog kerülni ez a téma. Aztán a nemzeti szuverenitás témája és a nyelv kapcsolata, a nyelv ugye alapemberi jog, a nyelvhasználat, különösen fogunk foglalkozni ezzel a kérdéssel, hiszen ez a nemzet az emberi jogok univerzalitását, nemzetközi elegét is aláásia. Voltak fejlemények azóta, hogy itt utoljára megjelentem önök előtt. Az emberi jogi tanácsi munka hatékonyságát próbáljuk megerősíteni az elmúlt tíz évben határozatok születnek, interaktív párbeszédet folytatunk, gyűléseket tartunk, és mi úgy gondoljuk, hogy az emberi jogi tanács munkája sikeres. Ugyanakkor a, azt látjuk, hogy az előtthöz képest, az Emberi Jogi Bizottsághoz képest el, letértünk egy kicsit az útról, ezért szeretnénk erőfeszítéseket tenni azért, hogy a tanács hatékonyabban működhessen. Ehhez erős politikai szándékra van szükség nemzetközi szinten. Az EU és az EU tagállamok tudjuk, hogy támogatnak minket ebben a tevékenységben, és várjuk az új lehetőséget a következő időszakban is erre a közös munkára. Ahogy az elnök is mondta, a 2017-es prioritásokról most tárgyalunk, előzetes jelzést tudok adni ezekről. Remélem, hogy szokás szerint nem kell, hogy túl sok időket elraboljam következtetéseket fogunk közétenni a következő napokban. Most csak várjuk azt, hogy mi lesz a konkrét dátuma a következtetések elfogadásának. A tanács most stratégiai megközelítést alkalmaz. Ezt hasznosnak tartjuk, hiszen az év elején összeülünk, megnézzük, hogy milyen kihívások, milyen jogsértések, milyen aggályos témák, milyen földrajzi megoszlások állnak előttünk, és ezért egy EU stratégiai megközelítést alakult alakít ki az EU, úgyhogy számunkra ugyanakkor fontos, hogy rugalmasan kezelhessük ezeket a kérdéseket, hiszen a helyzetek változnak. Egy sor téma és földrajzi prioritást dolgoztunk ki. EU kezdeményezések, tekintetében szokás szerint a vallásszabadsága, a hit szabadságával kapcsolatban határozatot fogunk elfogadni. Ez egy nagyon komplex határozat, és hangsúlyozni kívánjuk az egyetemes jogokat, a vallási és a hit szabadsága tekintetében, továbbá a tolerancia témájában is. Szorosan együttműködünk az EBS-beli kollégáinkkal is, hiszen ők is elfogadtak nemrég egy állásfoglalást a vallásszabadság témájában, úgyhogy számunkra fontos, hogy párhuzamosan haladjanak ezek a kérdések, és folyamatosan tájékoztatjuk egymást. Foglalkozni fogunk a gyermekek jogával is, mint ahogy a karibi csoport is ezt megtette. A parlament számára, a tanács számára, és ez fontos a 2023-as mm, agenda szempontjából is nagyon fontos, hogy ne veszítsünk el egy gyermeket se. A tanácsban dolgozunk az EU iránymutatások felül, felülvizsgálatán az emberi jogok, a gyermekek jogai témájában és jövő következő hónapban kívánjuk majd közzétenni ennek a munkának az eredményét. Stratégiai megközelítést kívánunk alkalmazni az Emberi Jogi Tanács és más formokon a gyermekek joga tekintetében. Aztán gyűlöletbeszéd, itt is megvizsgáljuk a földrajzi eloszlást, az EU állásfoglalás fogad el ebben a témában, a Myanmar konkrét, Myanmar helyzetében is. További erős állásfoglalás fogunk kidolgozni Japánnak esetén. Elszámoltathatóságra kívánunk felszólítani, és meg fogjuk erősíteni a különleges megbízott mandátumát is. A Ismerik önök is a decemberi gyűlés témáit, az állásfoglalással fogunk foglalkozni, a szakértői csoportunk fog foglalkozni az elszámoltathatósággal. Ez egy fontos kérdés, fontos kihívás. Myanmar Burma témájában is tervezünk egy állásfoglalást, egy határozat elfogadását. Folyamatosan megsértik az ország több területén a emberi jogokat, és főleg a Rahinga populációhoz, népcsoporthoz tartozó személyekről van szó. Myanmarban az utóbbi években voltak fejlemények, együtt dolgozunk a kormányjal, és természetesen a diszkrimináció és a zaklatás felszámolása is fontos cél számunkra, akár etnikai, akár vallási alapon. Várjuk továbbra is a pozitív jeleket a kormány részéről. Sajnos ez most nem így áll, tavaly viszont ez volt a helyzet. Más prioritások, Szíria helyzete természetesen továbbra is nagyon aggályos, a legnagyobb a világban a legnagyobb humanitárius katasztrófáról van szó jelenleg, ezért erősen akarunk fogalmazni, határozatot fogunk elfogadni, itt is érvényes lesz az elszámoltathatóság kérdése. Ahogy tudják, új nemzetközi pártatlan bizottság állt föl tavaly év végére Szíria témájában, és számunkra fontos, hogy a mechanizmus megfelel működjön már a kezdetektől fogva a vizsgálóbizottsággal együtt, amely támogatja a szíriai helyzet fölmérését. Ahogy már egy ideje ezt tesszük, felhívjuk a Nemzetközi Bíróság figyelmét is, és az ENSZ biztonsági tanácsának a figyelmét is az alepói szenvedésekre, a teljes helyzetre, ahol a humanitárius hozzáférést is megtagadták, úgyhogy a határozatunk ezeket a témákat is tartalmazni fogják a burundi emberi jogi helyzetet is nyomon követjük. Az EU eh, e elfogadott egy állásfoglalás ebben a témában. Szorosan nyomon követjük az országban a helyzet alakulását. Partnerség továbbra is fontos számunkra, ez Burundi esetében is érvényes. Szorosan együttműködünk a kormánya. próbáljuk elérni, hogy számolják fel az erőszakos cselekményeket az országban, illetve együtt dolgozunk Afrika és egyéb országokkal is. Úgyhogy a ö, vizsgálóbizottság első beszámolóját is meg fogjuk majd tárgyalni az emberi jogi jogsértések témájában, illetve az jogállamiság kérdésével, az alapvető szabadságjogok kérdésével fogunk foglalkozni. Szorosan nyomon követjük a következő időben is a helyzet alakulását. A tavaly decemberi megállapodáshoz képes voltak fejlemények, minden esetre most is nagyon nagy kihívást jelent a megállapodás végrehajtása. Fontos, hogy a kormányal szorosan együttműködjünk emberi jogi és egyéb aspektusokból is. az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, is egy határozatot fogunk elfogadni szorosan nyomon követjük és támogatjuk a politikai reformokat, azon leszünk, hogy megerősödjön a jogállamiság, továbbra is nyomon követjük, hogy hogy alakul a helyzet az illegálisan annektált Krím félszigeten, illetve az egyéb témákban is ki fogjuk fejezni az agályainkat. Az emberi angályok az iráni halálbüntetések területén, Továbbra is nyomon követjük az emberi jogi helyzetet. A különleges előadó mandátumát meghosszabbítjuk. Földrajzi kontextusról, részletkérdésekről ennyiben szeretnék beszámolni. Természetesen több témával is fogunk majd foglalkozni az ülésen, például a szudáni helyzettel, Dél-Szudán, Eritrea, Líbia helyzetével, közép-európai köztársaság, Mali, Grúzia helyzete is a témánk lesz, úgyhogy igyekszünk szorosan együttműködni a partnerekkel, ez a következő időszakra is érvényes. Más tematikus témák tekintetében tudják, hogy júniusban specifikusan fogunk foglalkozni a nők helyzetével, az egyenjogúság kérdésével, mainstreaming, a tanácsülésen, és ez rendkívül fontos számunkra, ezért szokásunk szerint most is mindent meg fogunk tenni azért, hogy megfelelően közelítsük meg ezt a kérdést, illetve hogy egész évben figyelme legyünk erre a témára. Aztán a nők elleni erőszakos fellépés, ez is egy nagyon fontos a prioritása az EU-nak általánosságban továbbra is fel fogjuk hívni a figyelmet, hogy legyen erős hozzáférés, megfelelő hozzáférés a különleges előadó számára ebben a témában. Egy független szakértőt nemrég neveztünk ki a szexuális orientáció témájában, illetve a nemek egyenjogúsága témájában. Nyitott párbeszédet szeretnénk elérni az ő segítségével Tudjuk, hogy az emberi jogi kérdések nagyon fontosak mindig az önök számára, ezért erre a területre is röviden rátérnék. A korábbi prezentációkból is tudják, hogy az EU az egyik legaktívabb régió a világban, amely számára nagyon fontos az emberi jogok védelme ez érde, érvényes az üzleti életre is, nagyon sok tagállam már elfogadta, vagy most van folyamatban a nemzeti tervek elfogadása, emberi jogi ombudsmant is sok országban kineveztek. A fő előadóval, aki ekvadori, nagyon jó az együttműködésünk, kormányközi intergrupot is felállítottunk az emberi jogi kérdések témájában. Úgyhogy a napirendre kerülnek ezek a témák is, és biztos vagyok benne, hogy lesznek informális egyeztetések is ebben a témában. Végül migráció kérdése. Ez egy nagyon széles téma, ahogy korábban is mondtam, az alapjogi keret az EU számára rendkívül fontos prioritás, továbbra is ezt szeretnénk föntartani a külső kapcsolatok területén is. Ezért a migráció megközelítése az emberi jogi tanács tekintetében természetesen meg fog erősíteni a New Yorki nyilatkozat végrehajtásának a fontosságát, és támogatni fogjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyeket az emberi jogi tanács tesz a menekültek és a migránsok érdekében. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet és a meghívást az ülésre. Grazie. Köszönöm. kezdem én, néhány megjegyzésem lenne. Szeretném jobban megérteni mindazt, amit ön most az előbb elmondott. Szeretném megérteni, hogy ez az ambíció, amiről ön beszél, hogy ez megfelel a valóságnak, mert először is azt kell megérteni, hogy mi lehet a mi megközelítésünk, az Európai Unió megközelítése az emberi jogi témákban. Mindannyian tudjuk, hogy az egyik téma, amit ön a prezentáció elején említett, hogy az emberi jogi aktivisták ellen nagyon erős a fellépés. Ez a támadás, ennek az oka egy olyan elképzelés, ami most már több országban felütötte a fejét, hogy a, mindenek előtt van a politikai stabilitás, és a stabilitás oltárán föl lehet áldozni az emberi jogi témákat is. Szeretném megérteni, hogy ezzel az új elképzeléssel, az emberi, jogi, emberi jogokkal kapcsolatos ambícióval reagálva valóban mit tudunk tenni azért, hogy ezt a célt elérjük. Persze a politikai stabilitás néhány régióban nagyon fontos, harcolni kell a terrorizmus ellen, de mindezt kísérnie kell az emberi jogok védelmének és megerősítésének, mert egyébként másképp alakulnak a helyzet. A második megjegyzésem kapcsolódik az elsőhöz. A között, hogy mit mondunk és mit csinálunk, az olaszok azt mondjuk, hogy ott van közte a tenger. Ugye nemrég született egy megállapodás például Olaszország és Líbia között a migránsokkal kapcsolatban. És pont ezekben a napokban a miniszter, a tanács megerősítette ezt. Tudjuk, hogy maga a megállapodás problémás, hiszen alapvetően biztonsági kérdésekről van szó, a migráció megakadályozásáról van szó, arról van szó, hogy a migráns tehert áttesszük Líbiára, egy nagyon instabil, nagyon gyenge országra, ahol nem is lehet tudni, hogy ki vezeti az országot, és ahol nagyon jól tudjuk a múltbeli tapasztalat alapján, hogy a migránsokat gyakorlatilag nem menekült táborban helyezik el, hanem büntető táborokban. Nagyon sok erőszakos cselekményt követnek el ezekben a táborokban, megerőszakolják a nőket. A jobb kéz szeretné tudni, hogy mit csinál a bal kéz, mert egyébként azt is tudni kéne, hogy hiszen éppen most határozzuk meg, hogy milyen új utat járjunk az emberi jogok témájában, hogy van -e bármi gyakorolhatunk kritikát ebben a témában, vagy pedig tényleg a stabilitás, a biztonság oltárán föl kell, hogy áldozzuk az emberi jogokat? Ha gondolja, átadom a szót. Most egy párbeszéd alakult itt közöttünk ki, de remélem majd a többiek is hozzászólnak. Köszönöm szépen, elnök úr. A nehezebb kérdéssel kezdem kétféleképpen lehet ezt látni. Ez kapcsolódik is a biztonság kérdéséhez. Mi a, ezt a megközelítést alkalmaztuk. Egyre inkább következetesek akarunk lenni a bilaterális partnerségeinkben, ugyanúgy, mint a multilaterális partnerségeinkben is megpróbálunk következetesen eljárni, amikor a partnereinkkel bilaterálisan tárgyalunk. Tudjuk, hogy az elmúlt években elhangzott többször is az az üzenet, hogy a biztonság a legfontosabb, ez élvez prioritást, és éppen ezért más dolgok második helyre szorulnak emiatt. Ezt az érvelést halljuk régóta. A főképviselő, valamint Stavros eh, Lambrinidis eh, különleges megbízott eh, is jó érveken áll elő a partnereink felé. Az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, csak így lehet fenntartható a biztonság is. A nagy kihívás az, hogy ezt az elvet hogyan lehet úgy leírni a, leírni a partnereinknek, hogy meg is értsék. Ennek meg kell nyilvánulni abban is, hogy a totalitárius rezsimek ellen küzdenek. Ha a biztonság kerül a legelső helyre, akkor lehet, hogy autoriter lesz a megközelítés. És ez blokkolja az emberi jogok védelmezőinek a véleménynyilvánítását, és akkor ezzel már nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. De mi nem így érvelünk, hanem azt mondjuk, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat, az emberek gyülekezhessenek, mutassák el a véleményüket. Az Európai Unió értékítélete alapján így lehet a biztonságot biztosítani. Azért, hogy a lakosság elmondhassa a véleményét. Legyen egyfajta vélemény szelep. Ezzel megyünk ellenébe a totalitárius megközelítésnek. Ez folyó munka, és ezt kell vázolnunk a partnereinknek is. De a társadalmainkban is. Természetesen ez nagy kihívást jelent, a partnereinknek is el kell ezt mondani. Fájdalmasak voltak számunkra a terrorista támadások, de ezek alapján az Euró- Európai Unió tagállamai úgy, és továbbra is úgy gondolták, hogy nem fogják beadni a derekukat, tiszteletben tartják az alapjogok, az emberi jogokat. Az európai értékeket kell védeni, az egyetemleges értékeket. Ne értsenek félre, nem egy egyszerűsített válasz, és nem mindig fordulunk pusztán ezzel a partnereinkhez. A közelmúltban egyre többször elgondolkoztunk azon, hogy hogyan lehet a jó példa mellett a rossz példákra is kitérni. Az ön országunk, mint például Tunézia, gyakran emlegetjük, nagy kihívásokkal küzd ez az ország, de vannak pozitív lehetőségei is. Az arab tavaszban rejlettek számára pozitív lehetőségek, de náluk van a legtöbb külföldi harcos is. Véleményem szerint ezt kell hangsúlyozni az emberi jogok és a nyilvánítás így összefügg. És folytatni kell az emberi jogok tiszteletben tartását, úgyhogy közben biztosítjuk a biztonságot is. Ez szerű megközelítés. Az, amit mondott a migrációról, nyilván itt nagy kihívások vannak, folyamatosan kihívásokkal küzdünk, a civil társadalmi partnereink, a civil szervezetek azt mondják, és tulajdonképpen én örülök is annak, hogy tanácsi munkacsoportként nagyon nyitottak vagyunk a civil társadalommal szemben, nyitott párbeszédet folytatunk, ők gyakran fordulnak hozzánk, és elmondják az aggájaikat, ugyanúgy, mint önök. Ezzel mi is továbbra is tudunk a problémákról. A legfontosabb üzenetem az, hogy több dimenziója van a külpolitikának, az emberi jogok az egyik dimenziója. De ez továbbra is meghatározza a politikánkat. Mikor kollégákkal beszélünk, azokkal, akik szakpolitikai fejlesztésekkel foglalkoznak, ők megértik ezeket a prioritásokat. A máltai nyilatkozat, melyet a múlt hétvégén fogadtak el, az első bekezdésében tartalmazza az emberi jogokra történő hivatkozást. A tanács munkacsoportjainak továbbra is tájékoztatniuk kell egymást. Azért, hogy a szakpolitika fejlődésével biztosítsuk azt, hogy továbbra is beszéljünk egymással a magas szintű migrációs és menekültügyi csoporttal beszéltünk, és a Kohamon belül a migránsok emberi jogai állandóan renden vannak. Remélhetőleg Táncsi következtetés tervezetet is megalkotnak majd. A nemzetközi ö, emberjogi ö, törvények ö, vonatkozzanak a menekültekre. Beszélnek a visszatoloncolás, a visszaküldés tilalmáról is. Ezek a kihívások a partnerekkel szemben Gondoskodni kell arról, hogy a programok, melyek a partnerségek termékei, azok emberi jogi megfontolásokon alapuljanak. Ne értsenek félre, nem azt mondom, hogy könnyű megoldásokról van itt szó. Libya, mint kihívás, nyilvánvaló mindannyiunk számára. A kollégák viszont elmondták, hogy integrált a megközelítés, az Libiát érintő szakpolitika csak úgy fejleszthető tovább, hogy közben figyelembe vesszük az emberi jogokat is, és utána újra és újra meg kell győződnünk arról, hogy ez tényleg így is van. Köszönöm. Thank you, Chairman. Thank you, uh, Mrs. O'Brien, for... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük szépen O'Brien asszonynak ezt a rendkívül részletes összefoglalót a prioritásokról. Nagyon örülök annak, hogy a vallás szabadságot is megemlítette, hiszen ez az egyik legfontosabb téma volt, amikor az emberi jogok megsértéséről beszéltünk. Ez nem egészen így volt mindig, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jó hírnek számít, hogyha ez a terület prioritást képező terület lesz. Volna egy kérdésem. A keresztények a leginkább üldözött vallási csoport jelen pillanatban a világon. Úgyhogy, ha az egész világot nézzük, akkor a keresztény csoportok helyzete rendkívül nehéz, ez különösen igaz a közel-keleti területekre. Körülbelül egy évvel ezelőtt elfogadtunk egy állásfoglalást itt, ebben a házban, amely összefoglalta a keresztényeket érő atrocitásokat, és tömegírtást. A kérdésem az lenne, hogy mindezt hogyan fogják figyelembe venni az önök munkájában, prioritásainak a kialakításában. Mindenképpen biztosítanunk kell, hogy ezek az atrocitások, ezek a népírtások ne tűnjenek el, hanem hogy ezekkel mindenképpen foglalkozzanak, ezzel a keresztény üldözéssel, mint népírtással valóban foglalkozzanak. Tehát tulajdonképpen ez lenne a kérdésem. Mit fognak tenni a jövőben, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, és milyen módon fognak ezzel foglalkozni? Köszönöm szépen a kérdést. Valóban olyan témáról van szó, amiről nagyon sokat beszéltünk már, és azt hiszem, hogy valóban jó hogyha utalást teszünk majd Genfben a parlamenti állásfoglalásra. Hogyha az elmúltek megközelítését veszem figyelembe, és így olvasom ezt az állásfoglalást, akkor egyértelmű, hogy ez beleillik a vallási és egyéb kisebbségek védelméről kialakított munkánkba. Eddig nem emeltük ki a keresztény csoportokat, hanem általánosságban foglalkoztunk a vallási csoportok üldözésével, és így készítettük el az ajánlásainkat, tehát egy általános, globális megközelítést alkalmaztunk. Tehát nem szeretnénk különböző vallások között különbséget tenni, vagy különböző vallásokat az állásfoglalásban különböző magasságokba, vagy hierarchiába helyezni, ugyanis ezek rendkívül érzékeny kérdések. Tehát mi általánosságban dolgoztunk ki ajánlásokat a vallási kisebbségek védelméről. Azt természetesen én is tudom, hogy a közel-keleten milyen komoly atrocitások érik a keresztény kisebbségeket, de mint ahogy a bevezető előadásomban elmondta, Burma Myanmarban a muszlim közösségek üldözése, vagy a bangladesi helyzet ugyanannyira aggasztó. Tehát szándékosan megpróbálunk nem egyik vagy másik vallási csoport szenvedéseire kitérni, és nem szeretnénk semmilyen hierarchiát kialakítani a különböző vallások között. Általánosságban kezeljük tehát minden egyes vallási kisebbség üldözését, és minden más jellegű kisebbség üldöztetését is. Tehát az ilyen jellegű üldöztetések megakadályozása horizontális probléma, természetesen a problémákat külön-külön esetről esetre kell megoldani, attól függően, hogy milyen a helyzet, hogy az adott társadalomban mondjuk egy civil társadalom segítséget tud-e nyújtani, vagy milyen más eszközök állnak rendelkezésre, mondjuk az adott országban, van-e az ENSZ-nek, vagy az EU-nak valamilyen különleges előadója, vagy megbízottja, aki segíthet a helyzeten, és meg kell nézni az adott régió történelmét és az adott vallási kisebbség helyzetét. A mi állásfoglalásunk egyfajta általános szöveg szeretne lenni, amely tárgyalja a vallási kisebbség koncepcióját és a vallási kisebbségek jogait. Tehát még egyszer elmondom, semmilyen hierarchiát nem állítunk fel a vallások között, illetve a különböző vallások képviselőinek a szenvedései között. Elismerünk minden egyes egyedi esetet, és tudjuk, hogy sok esetben rendkívül súlyos a helyzet, és ennek megfelelően próbálunk fellépni. De mivel rendkívül érzékeny a helyzet, ezért próbáljuk így általánosságban kezelni ezt a problémát. A két állásfoglalás között természetesen megvannak a kapcsolódási pontok, de nyilván vannak olyanok, amelyek eltérőek, ugyanakkor arra azért szeretnénk törekedni, hogy az egyensúly megmaradjon. És záró pontként szeretném elmondani, hogy már másfél éve dolgozom ezen a kérdésen, és az elmúlt négy-öt hónapban sokkal jobban megjelent a kisebbségek védelménél a vallási kisebbségek védelme, tehát van egyfajta előrelépés, ami természetesen olyan szempontból rossz hír, hogy azért van előrelépés, vagy azért foglalkozunk a vallási kisebbségekkel többet, mert több támadás éri őket. Nyilván azt vizsgáljuk, hogy mely válaszok a leghatékonyabbak, Nyilván együtt dolgozunk a civil társadalom képviselőivel, bizonyos országokban nagyon erősek és nagyon szervezettek. Megpróbálunk nekik képzéseket biztosítani, megpróbáljuk őket segíteni, ami valóban nagyon fontos feladat. Hogyha lesz még lehetőségünk találkozni, akkor esetleg különböző földrajzi helyzetekre is kitérhetek részletesebben, vagy pedig a civil társadalom szerepéről is mondhatok majd többet. Tehát itt a vallásszabadság és a lelkismereti szabadság védelméről van szó, mint koncepció védelméről általánosságban. Köszönöm szépen a választ, csak még egy kiegészítő kérdést engedjen meg. Valamit szeretnék pontosítani. Tehát mindaz, amit elmondott, vagyis az, hogy az e- Európai Parlament elismerte keresztény csoportok elleni népírtást, és hogyha megnézzük, hogy mi hangzik el mostanában a francia parlamentben, vagy az Egyesült Királyságban, vagy akár Amerikában, vagy Ausztráliában, akkor ez nem ébreszt rá, nem ébreszt rá mindenkit arra, hogy mi történik mondjuk a keresztényekkel, vagy a jazidiakkal, ébredjünk már fel, nem értem, hogy mire várunk még. Köszönöm a kérdést, azt hiszem, hogy nem fejeztem ki magam elég jól. Az imént említettem, hogy vannak válasz lehetőségeink, vannak eszközeink különböző helyzetek megoldására, és a népírtás természetesen mindig prioritás, akármilyen kontextusban történjék, mindig nagyon gyorsan kell fellépni. Én csak azt mondtam, hogy az EU-s állásfoglalás beilleszkedik a mi ilyen jellegű munkánkba, és az a jog, hogy valaki valamilyen valláshoz csatlakozzon, vagy éppen, hogy semmilyen valláshoz ne csatlakozzon, az alapvető és univerzális jog, és én csak azt próbáltam itt elmagyarázni, hogy mi nem külön-külön helyzetekről írunk, hanem általánosságban vallásszabadságról és lelkismereti szabadságról. Nem szeretnénk azzal foglalkozni a jelenlegi szövegben, hogy az egyik helyzet rosszabb, mint, má, rosszabb, mint a másik. Azt hiszem, hogy ez nem segítene, hogyha bármilyen hierarchiát alakítanánk ki a különböző vallási csoportok vagy kisebbségek szenvedései között. Mindazok, akik ezzel a témával foglalkoznak, természetesen minden egyes helyzetet esetről esetre vizsgálnak. Jan Figelt említeném például a közel-kelet kapcsán, tehát maximálisan nyitottak vagyunk, és természetesen csak a helyi specificitások megismerésével lehet hatékonyá tenni a válaszunkat. Köszönöm szépen. Még egy utolsó kérdést szeretnék feltenni, mielőtt elengedjük Önt. A kérdésem az, hogy szintén az állásfoglalás kapcsán hogyan vélekednek arról, hogy az Európai Unió diplomáciai kapcsolatait hogyan lehetne itt kihasználni. Tehát, hogy az Európai Unió részéről bizonyos érintett országokban lehetne valami plusz fellépést elérni, például olyan országokban, ahol vannak nagykövetségeink konkrétan az Európai Unió bekapcsolódik ebbe a munkába? Önök egyáltalán gondoltak arra, hogy az Európai Unió külképviselete, külképviseleteivel felveszik hivatalosan a kapcsolatot? Köszönöm a kérdést. Igen, egy kicsit beszéltem már erről, a bilaterális kapcsolatokról, a nagykövetségekről és az emberi jogi prioritásokról, de azt hiszem, hogy nem szóltam erről elég részletesen. Ez egy folyamatban lévő munka, leginkább így fogalmaznék. Tehát a bilaterális és a multilaterális kapcsolatokat is maximálisan megpróbáljuk kiaknázni. Azt hiszem, hogy a multilaterális fórumokat megfelelőképpen használjuk. Például most az Emberi Jogi Tanács előtt két hétig már ezzel fogunk foglalkozni, megkérjük a misszióvezetőket, hogy lépjenek kapcsolatba az érintett külügyminisztériumokkal és miniszterekkel, hogy így is össze tudjuk kapcsolni az érintett országokat. Ez az első vonalas diplomáciai kapcsolattartás, de hogyha megnézik az egész éves munkánkat, Láttam, hogy önök például Vietnámmal foglalkoztak az imént, és Belarus következik majd ezután. Hogyha az EKS Emberi Jogi Bizottságának a munkáját figyelik, akkor azt hiszem, hogy látható, hogy egyre erősödik a kapcsolattartási munka. Tehát ez mindenképpen kétirányú kapcsolattartás. Lehet, hogy régebben a multilaterális fórumokat nem használták ki megfelelőképpen, és a kormányok közötti kapcsolattartás nem volt megfelelő. De úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban mindenképp növekedett ezeknek a lehetőségeknek a felhasználása. Tehát például, hogyha egy delegációvezetőnek valamilyen országban problémái voltak, utána mondjuk megoldottak nagyjából ezek a problémák, de néhány hónappal később találkoztunk vele, és elmondta, hogy most már ismeri az emberi jogi tanács működését, és szeretne elmondani néhány dolgot arról az országról, ahol dolgozott, és amit ismer, hogy hogyan tudná esetleg ő is segíteni az ott megszerzett tudásával, abban, hogy hogyan lehetne a helyzetet sikeresebben megoldani. Tehát vannak ilyen összekapcsolódási lehetőségek az ENSZ-es e fórumok között, és így a különböző emberi jogi kihívásokban felhasználhatjuk azok tapasztalatát, akik ismerik az adott országot. Remélem ez volt a kérdés. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megjelent itt a szakbizottságunk előtt, hogy ezt az eszmecserét lefolytathattuk önnel. Következő napi rend a jelenlegi emberi jogi helyzet Belarusban. 5 perc szünet, meg kell, hogy várjuk a delegációt hiszen az Európai Parlament Belarus delegációjával együtt tartjuk ezt a napi rendi pontot. 5 perc szünet. Yeah.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 Bene, grazie. Köszönöm. Üdvözlök mindenkit. Megkezdjük az eszmecserét. A Belarusban az emberi jogok jelenlegi helyzetéről beszélünk. Ma nagyon fontos szakértők ülnek itt velünk az eszmecsere részvevőiként. Szeretném üdvözölni um, Bogdan Zdrojevski urat, aki az Európai Parlament Belarus delegációjának az elnöke. Remélem, hogy a jó együttműködés, ami a múltban kialakult a delegációval, a mandátum első időszakában tovább fog folytatódni. A találkozó Pontosan, a mai találkozó pontosan egy évvel azután kerül sor, mint amikor 2016-ban a külügyi tanács elfogadta a következtetéseit. Visszavonták a következtetésekkel a Belarus ellen kialakított szankciókat, ugyanakkor az Európai Unió továbbra is a kritikus vállalás elvét követi, és nagyon határozottan föllép azért, hogy meg kell szüntetni a halálbüntetést az országban. A következtetéseket el lehet olvasni, és idézek is ebből, a Belarus részéről konkrét lépésekre van szükség, az egyetemleges alapvető jogok, az államjogiság, az emberi jogok helyreállítása érdekében azért, hogy az Európai Unió meg tudja határozni jövőbeni szakpolitikáját Belarusszal szemben. Az Európai Parlament 2016. novemberében fogadott el állásfoglalást, és ebben támogatja a tanács következtetéseit, vagyis ezt a kritikus vállalást. Vannak aggályos aspektusok is, ezek között a választások, az, hogy a politikai fogvatartottakat teljes mértékben rehabilitálni kell, a halálbüntetés, illetve a civil társadalom helyzete és a civil szervezetek nemzetközi finanszírozása. Ebben a szellemben a mai véleménycsere, eszmecsere hasznos lehet, hogy egy értékelést alakítsunk ki, hogy fölmérjük, hogy milyen a jelenlegi helyzet. Bizonyára mindenki emlékszik arra, hogy januárban eszmecserét folytatunk Belarusban a halálbüntetés helyzetéről. Ez egy nagyon kritikus helyzet. 2016-ban már három embert végeztek ki és nagyon sok olyan fogvatartott van, akit már halára ítéltek. Szeretnék köszönetet mondani az IFHR-nek, a Nemzetközi Emberi Jogi Federációnak, hogy támogatja a mai eszmecserénket, és lehetővé tette, hogy a szakértők ma ellátogathassanak Brüsszelbe. Az IFHR továbbra is nyomon követi a belarusz helyzetet. Az albizottságunk nagyon jól ismeri az IFHR alelnökét, Alesz Bialicki urat. Ő az egyik legismertebb fogvatartott, politikai fogvatartott Belarusban. A régóta együttműködtünk az ő szervezeteivel, és nagyon jól ismerjük, milyen erőfeszítéseket tett. Szeretnék továbbá tájékoztatást adni arról, hogy orosz tolmácsolás is van, ezt már a vendégeinknek jeleztük. Most átadnám a szót a kollégámnak, ezt követően majd egyesével fogom bemutatni a panel résztvevőit, és meg fogjuk hallgatni az ő prezentációjukat. Most átadom a szót neked, tessék. Zacznę od podziękowań dla pana przewodniczącego komisji. Azzal kezdem, hogy köszönetet mondok a szakbizottság elnökének. Köszönöm, hogy itt ma találkozhatunk egy olyan témában, amely szívügyem és amely nagyon fontos a számomra. Azzal kezdeném, hogy meghatározom a helyzetet, nem csak a halálbüntetésekre vonatkozóan, hanem más kérdésekben is, melyeket fontosnak tartok, és amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a helyzetről Belarusban. Nagyon örülök annak, hogy Haraszti úr itt van, és itt ül mellettem, mert egy nagyon fontos személy a tényleges belorusz helyzet megítélése szempontjából. Két nagy választási kampányt láttunk, voltak parlamenti és elnöki választások is, és kampány. Az EPS e megjegyzései kritikusak ilyen tekintetben. A szavazatszámlálás jelent problémát, valamint az, hogy a részvétel azok számára, akik szerettek volna részt venni különböző kapacitásokban, választásokon, azok számára hozzáférés igen korlátozott volt. Két esetben elhangzott az, hogy tiszteletben tartják ezt a véleményt, de képtelenek ilyen rövid időn belül változtatni a helyzeten, mert ez alkotmánymódosítást igényelne. A parlamenti választásokat hatában lévő szabályok szerint bonyolították le. Jövőre, márciusban önkormányzati, helyi önkormányzati választások lesznek. Ez lesz az igazi próba, amikor kiderül, hogy Belarus a civil szervezetek, jogok és más entitások tiszteletben tartása szempontjából mennyire gondolja komolyan az egészet. A helyi önkormányzati választások rendkívül sérülékeny, kérzé, kényes kérdésnek minősülnek. El kell fogadnunk azt, hogy Nincsenek politikai foglyok jelenleg Belarusban. Tudomásul kell vennünk azt is, hogy körülbelül 400 választási megfigyelő kísérte a figyelemmel a választásokat, de nem a szavazatszámlálást. Hangsúlyoznám azt is, hogy a parlamentben az ellenzéket két nő képviseli, a fehér orosz nyelvi szervezet, valamint maga az ellenzéki párt nőkkel képviselteti ott magát. De ez nem demokratikus választások eredménye, pusztán egy közigazgatási döntés következménye. Mégis a döntést meghozták, és az említett két képviselő a fehér orosz, belarusz házban, képviselőházban dolgozik most. Az ellenzék elleni elnyomás is csökkent. Ami viszont a pénzügyi megszorításokat illeti, ezek akuttak. És itt most kitérnék a halálbüntetés kérdésére is. Szeretném üdvözölni Lubov Koválevá asszonyt, köszönöm, hogy elfáradt ma hozzánk. Ön az a személy, aki konkrétan leírhatja a helyzetet, hiszen az ön gyerekét, ha jól emlékszem, 2012-ben kivégezték. Ön erőteljes morális mandátummal harcol a halálbüntetés ellen. Lukasenko elnök populáris mandátumra hivatkozik, és azt mondja, hogy a társadalom akarja azt, hogy maradjon a halálbüntetés a nép hangjára hivatkozva érvel így. Számunkra nagyon nehéz ezt elfogadni. Lukashenko viszont egy másik érvel is előállt, amelyet az Amerikai Egyesült Államoktól kölcsönzött. Tegnap azt mondta, hogy mivel a halálbüntetést az Egyesült Amerikai Államokban is végre lehet hajtani, a nyugat-európai országok miért kérik tőle azt, hogy hagyjon fel ezzel? Lenne egy általános megjegyzésem az erre vonatkozó esetleges népszavazással. Az egyik korábbi találkozónkon megemlítettem az Otalai szigetek drámai eseményeit, és azt, amit Breivik ott tett. Megkérdeztem, hogy ha az emberektől azt kérdeznénk általában véve, hogy ítéljék halálra Breiviket, akkor valószínűleg az emberek azt mondanák, hogy igen, megérdemli a halálbüntetést. Mindazonáltal a politikusoktól egy sokkal felelősebb álláspontot követelünk. Az Európai Parlament legalább moratóriumot kér a halálbüntetés témájában. Az európai országok közül egyedül Belarus az, ahol még van halálbüntetés. Nem fogok részletes adatokkal előállni most ebben a témában, mert akik jelen vannak, tudják, hogy a halálbüntetést alkalmazzák, és nagyon sok szemét már elítéltek, és arra várnak, hogy kivégezzék őket. Tudjuk, hogy Belarus gazdasági helyzete szegényes az ország, segítséget keres, pénzügyi támogatást is, így érdekei fűződnek az Európai Unióhoz. Mi lehetőséget látunk arra, hogy a belarusz politika változzon a közeljövőben. nem lehetünk túl optimisták, de azért ne legyünk teljes mértékben borulátóak sem. Gyakoroljunk nyomást az állampolgári jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most ezt az eszmecserét azzal folytatjuk, hogy először is szeretném üdvözölni Haraszti Miklós urat, aki az ENSZ különleges előadója, az emberi jogok helyzete Belarusban témában. 2012 óta látja el ezt a feladatot. Haraszti úr 2015-ben részt vett a DROA egyik ülésén, bizonyára néhányan emlékeznek arra, hogy milyen őszinte és kritikus elemzést adott a helyzetről akkor, és ezt megfogalmazta az ENSZ-hez benyújtott jelentésében is. Nagy érdeklődéssel hallgatjuk a mondani valóját, és szeretném, hogy 10 percben tartsa meg a prezentációját. Um, thank you so much. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, Panceri úr és Czajewski úr, Ez, és köszönöm azt is, hogy nyomon követik a belarusz emberi jogi helyzetet, folyamatosan napirenden tartják ezt a témát. ahogy Zrajewski úr is mondta, változott, illetve kevésé változott a helyzet, ezért a hasonló szintű figyelmet is igényel a parlament részéről. Annak ellenére, hogy menet közben ezzel párhuzamosan a szinte egyáltalán nem változó emberi jog, jogi helyzet tehát párhuzamosan geopolitikai paradigmaváltás történik és fontos változások történtek. A parlament az ön vezetésével nagyon bátran úgy döntött, hogy a belarusz parlamentet elismeri parlamentként. Ez elég hosszú ideig nem így volt. A választások, vagy inkább úgy mondanám, két ellenzéki jelölt kiválasztása, beválasztása a parlamentbe Európában az egyetlen olyan kontinens, ahol gyakorlatilag két évtizedig semmiféle ellenzéki képviselet nem volt a parlamentben. Tehát ennek a két ellenzékinek a beválasztása reményteli pozitív gesztusnak tekinthetjük, reménykedve abban, hogy az emberjogi helyzet is változni fog. Egy mondatot szárnék az általános emberi jogi helyzetre. Szrajewski úr nagyon jól elmondta, nagyon jól bemutatta a szavazási, a választási jog helyzetét, a rendszeres újraválasztási helyzetet, ugye egyetemleges nyilatkozat ezt írja elő minden országnak. Elmondhatjuk, hogy a média szabadságjogok tekintetében Európában az egyetlen olyan ország, ahol nincs magán közvetítés, hírszolgáltatás, legalábbis nemzeti szinten. Az egyetlen olyan ország, ahol teljesen a tervgazdálkodás működik. A gazdaság 80%-a állami kézben van. Gyakorlatilag nagyon jól ismertek ennek a következményei a munkaerő jogaira, a szakszereti jogokra, a szociális jogokra általában az országban. Továbbá itt főleg az emberjogi aktivisták tekintetében is ugye be kell, hogy számoljunk az élethez való jog helyzetéről. Úgy gondolom, hogy az elnök és Belarus kormánya nagyon sok lehetőséget kapott arra, hogy megváltoztassa a helyzetet, hiszen ez az egyetlen olyan ország, ahol az állam még mindig kivégez embereket, törvényekre hivatkozva úgynevezett eljárások eredményeként. Természetesen ez nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, ahhoz a tényhez, hogy a bírósági helyzet is egyedülálló. Az egy, egyetlen olyan ország Európában, ahol az elnök nevezi ki, és távolítja el az összes bírót és az összes ügyész, személy szerint az elnök. Hivatalos szinten is abszolút függő a bíróság helyzete a jogászok is teljesen az állam kezében vannak, hiszen az igazságügyi minisztérium alá tartoznak, és teljes az ügyvédi kamarából önkényesen ki lehet őket szorítani. A kollégáim majd be tudnak számolni arról, hogy azon túl, hogy tagadják az élethez való jogot e-, Európában egyetlen országén, hogy a valós eljárások valójában hogy vezetnek a halálbüntetéshez, és ezt követően a kivégzéshez, és mindenféle jogállamisági jellemző nélkül történik mindez. Néhány statisztikai adat, több száz embert végeztek ki az elmúlt évtizedben. És úgy tűnik, hogy egy esetben a kegyelmet gyakorolt az elnök, de senki nem tudja, hogy melyik volt ez az eset. Az alkotmány jogot ad neki arra, hogy megváltoztassa az ítéleteket, hogy kegyelmet gyakoroljon, hogy hogy a halálbüntetést átváltoztassa életfogytiglani fogvatartásra, hogy kegyelmet gyakoroljon embereknek, hogy gyakorlatilag moratóriumot rendeljen el, jogi moratóriumot rendeljen el, jogváltoztatásokat kezdeményezzen. Az alkotmány alapján gyakorlatilag csak az elnöki adminisztrációnak van joga arra, hogy bármilyen törvényi kezdeményezéssel éljen. A parlamentnek nincs ilyen joga az alkotmány szerint. Három, sőt, négy kivégzés történt tavaly. Januárban volt egy, és aztán decemberben volt egy érdekes konferencia, bár nem az első, Minskben. A konferencia feladata az volt, hogy tanulmányozza a halálbüntetés megszüntetését, és a konferencia előtt egy hónappal derült fény arra, hogy három további kivégzésre is sor került. Titkosan történt mindez. Még két halálbüntetésről szóló ítélet szól, született meg. Az egyik embert már véglegesen elítélték, a másik várja most a másodfokú bírósági döntést. Ennyit szerettem volna mondani, mert inkább szeretném még azt kérni, hogy az ENSZ mandátumát erősítsék meg, szólítsák föl Belarust az együttműködésre, hogy feleljen meg a mandátumnak. Úgy gondolom, hogy ez előrelépést jelenthet. Belarus nagyon sok többé-kevésbé szimbolikus lehetősége van arra, hogy mutassa, hogy az emberi jogi témákban együttműködik a nemzetközi közösséggel. A halálbüntetés témájában nagyon jól tudnák bizonyítani, hogy együttműködnek különösen Európával, hiszen ez egy európai etikai, filozófiai specifikus érték, úgyhogy jó lenne, ha Belarus csatlakozna ehhez a halálbüntetés tiltásához. Továbbá úgy gondolom, hogy felhívhatnák eh, Belaruszt arra, különösen, ahogy Bialacki úr is eh, említette, a, hogy a delegációnak eh, úttörő szerepe van, a lengyel parlamentbe is ellátogattak, és júliusban egy nagyon fontos eseményre kerül sor, az EBS parlamenti közgyűlése évi kongresszusát Minszben fogja tartani, azért, hogy a legmagasabb figyelmet szánja arra a parlamentre, ahol most már két ellenzéki képviselő is van. Úgy gondolom, hogy Európának nagy lehetőségei vannak, és Belarus pedig készen kell, hogy álljon arra, hogy ténylegesen bizonyítsa, hogy javítja az emberi jogok helyzetét. És politikai fogvatartottak szabadon bocsátásával, 2015 óta nem történt ilyen, tehát ezt is meg kell, hogy tegyék, és azon túl muta- kell, hogy mutassanak, hogy a, például, hogy a nem engedélyezett utcai felvonulások esetén például pénzbüntetést szabnak ki. Tavaly hatszor annyi eljárás indult ilyen témában, mint az előző évben, és itt nem csak pénzbüntetésről van szó, hanem lefoglalják a személyes tulajdonokat, úgyhogy nagyon fájdalmas ez a részvevők számára. A helyzet bizonyos tekintetben romlott, de hál' Istennek azért általánosságban nem romlott a helyzet, kivéve, hogy újabb halálbüntetési ítéleteket hajtottak végre. Szívesen válaszolok a kérdéseikre, és örülök annak, hogy ilyen magas szintű emberjogi aktivista delegáció van itt. Köszönöm. Grazie. Grazie. Köszönöm. Lubovka Kovaleva asszonyt szeretném üdvözölni. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a, a Belarusban a halálbüntetés elleni aktivisták egyik vezetője. 2011. áprilisban a Minszki metróban egy bomba robbant, a fiát Vladislavot bűnösnek ítélték terrorista támadás, terror támadás témájában, és 2014. novemberben halára ítéltek holnapra ítélték. Egy gyorsított eljárás, méghozzá sok szabálytalanságot felmutató gyorsított eljárás után elítélték, és ki is végezték 2012. márciusban, még mielőtt az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága kivizsgálását el tudta volna végezni ebben az esetben. 2012. novemberben a bizottság megerősítette, hogy sok szabálytalanságot mutatott föl ez az eljárás, és nem volt korrekt. A bizottság tehát megállapította, hogy élethez való jogát sértették meg. Kovaleva asszony szeretné felhívni a figyelmet a belaruszi helyzetre, emberjogi helyzetre, és azon dolgozik ő is aktivistaként, hogy megszűnjön a halálbüntetés az országban. Egy sor fotót szeretne bemutatni a meghívottunk olyan anyákról, akiknek a gyermekét kivégezték szeretné így kontextusba helyezni a témáját. 10 percben adom meg őnek is a szót. Kovaleva asszony, a szó. Действительно, мой сын был обвинен в таком страшном преступлении, которого он не совершал. И... Olyan bűntényért ítélték el, amelyet nem ő követett el, és kivégezték emiatt. Egészen pontosan ez történt. Azt is szeretném még elmondani, hogy a nyomozás alatt, illetve a bírósági tárgyalás alatt mi volt a reakciója a társadalomnak? A társadalom minket támogatott. Úgy gondolom, hogy a társadalom igen jelentős része a halálbüntetés ellen foglalt állást. Hogyha megkérdezzük ennek a metró robbantásnak, a, az áldozatainak a hozzátartozóit, akkor ők maguk is ellenezték a halálbüntetést, mert egyáltalán nem voltak biztosak abban, hogy azokat ítélték el, akik valóban bűnösök voltak. De Lukasenko úr meghozta ezt a döntést, és kivégeztette ezeket az embereket nem volt semmilyen lehetőségünk arra, hogy megfelebezzük ezt az ítéletet, mert ez volt a legmagasabb bírósági szint, amely kimondta az ítéletet, és így már nem volt a fellebbezésnek helye. És ez egy olyan időpontban történt, amikor az ügyvédek még vizsgálták az ügyeket, még vizsgálták a bizonyítékokat, és magának a ennek a cselekedetnek az elemeit. Tehát ezek a gyerekek, akiket kivégeztek, nem voltak felelősek ezért a bűncselekményért. Az Emberi Jogi Bizottság minden szinten támogatást nyújtott nekünk. Amikor először kapcsolatba kerültünk velük, akkor egyértelműen kimondták, hogy az élethez való jog megsérült az én fiam esetében. Ami velem és családommal megtörtént, az nem maradhat büntetlen. Ezt mindenkinek tudni kell, ezt mindenkinek szeretném elmesélni, hogy egy olyan országban élek, ahol nincsen igazság ahol egy ember döntést hozhat egy másik ember életéről vagy haláláról. Ilyen országban élek. Nagyon sok esetben kínzást is alkalmaznak, és pszichológiai nyomásgyakorlással érik el a, azt, hogy az emberek bevalljanak bizonyos bűnöket magukat, a fogvatartottakat is kínozzák, illetve a hozzátartozóikat is magának, a halálbüntetésnek egyáltalán nem is kellene léteznie ezen a földön. Io credo di comprendere bene. Szerintem nagyon érthető, hogy elérzékenyült van vendégünk. A beszámolója úgy gondolom, hogy teljesen illeszkedik az emberi jogok kérdésébe, és konkrétan a halálbüntetés kérdésébe, hiszen ez nagyon fontos, és a mi tevékenységünknek is a középpontjában áll. Szeretném most megadni az szót André Paloda úrnak, aki jogász és civil jogi aktivista már nagyon régóta. A emberi jogok védelme, a halálbüntetés ellen Belarusban. 2010 óta ennek a kampánynak a koordinátora ingyenesen biztosít jogtanácsadást a elítélteknek, a családtagoknak, az ENSZ emberjogi bizottságához fordul a lehetséges panaszokkal. Jogi szakértőként hívtuk meg, és szeretném megkérni, hogy jogi szempontból tartsa meg a prezentációját a belarusz helyzetről. Köszönöm. Добрый день, дамы и господа. Большое спасибо. Hölgyeim és uraim, köszönöm figyelmüket. Köszönöm, hogy odafigyelnek egy ilyen bonyolult témára, mint a halálbüntetés. A kollégáimtól hallhatták, hogy itt egy Európában jelenlévő problémáról van szó, konkrétan Belarusban, hazámban létezik ez a probléma. Sajnos Európában hazám az utolsó, ahol a büntetés ilyen formája létezik még. Az országban az ezzel kapcsolatos helyzetet titokban kezelik. Nem tudjuk, hogy hány embert végeznek ki ténylegesen. A számok titkosak. Ezekről nem tudunk. Ha valakit halára ítélnek, akkor van feleviteli lehetősége, de utána halálsoron várva nem tudja, hogy mikor fogja kivégezni. Bizonyos esetekben két-három hónapig vár, bizonyos esetekben akár néhány évig. Sem ő, sem rokonai nem tudják pontosan, hogy mikor fogják kivégezni. A kivégzés a Vodaszka utcában, Minsk város központjában, belvárosában hajtják végre. Van egy úgynevezett halál folyosó nevű folyosó az intézményben, ott végzik ki a fogvatartottakat. Vannak ö, szakemberek, akik ki, a kivégzést végzik. Statisztikai adatok ugyan a rendelkezésünkre állnak, de túl sokatunk nincs. Nem tudjuk azt sem, hogy mi történik a holttesttel. A holttestet nem adják ki a családnak, így aztán a családtagok nem temezhetik őt el családi hagyományoknak megfelelően. Az Emberi Jogok Szakbizottsága persze ezt abszolút ellenzi. A hazámban van egy másik büntetési forma is a halálbüntetés mellett, ez az életfogytiglan. Csinya. Viszont ezt a, erről az elnök dönt, dönthet úgy, hogy halálbüntetés helyett kegyelmet gyakorolva életfogytiglant a rónak az szóban forgó személyre de a mostanik lebonyolított 400 eh, halálbüntetésből, kivégzésből csak egyen esetről tudunk. Na. Jelenleg zajlik a kampányunk, eh, két irányba próbálunk elmozdulni. Az információ, a tájékoztatás nagyon fontos, természetesen. Fontos tudni azt, hogy az állampolgárainknak mi a véleménye erről. Az állampolgáraink gondolkodásán, gondolkodás módján kell alakítani. Emellett pedig tájékoztatnunk kell. Vannak olyanok, akik nem is tudják, voltak olyanok, akikkel beszéltünk, és nem is tudták, hogy nálunk létezik a halálbüntetés. A Vyasna Emberjogi Központ egy jelentést készített el. Ez a jelentés tartalmaz adatokat a halálbüntetésről. A másik irány az, hogy jogi támogatást, segítséget nyújtsunk az ország, a családoknak és azoknak, akiket halára ítéltek. Országszinten járunk el, és nemzetközi szinten is. Belarus eh, állampolgárai fordulhatnak az ENSZ emberjogi bizottságához, ez a nemzetközi szín. Jelenleg eh, hat feljebbiteli ügy van az ENSZ emberjogi bizottsága előtt, A bizottság ezeket az ügyeket átnézte, és kimondta, hogy bizonyos esetekben megsértették a jogokat, különösen az élethez való jogot. Egy alkalommal erősítették meg azt, hogy az emberhez való jogot sértették meg, Lubov Kovaléva asszony fia esetében. Nagyon fontos az, hogy legyen egy ilyesfajta eljárásunk, mert amikor a bizottságnál benyújtjuk a fellebbítelt, akkor az Emberi Jogi Bizottság a belarusz kormányhoz fordul, és kéri a halálbüntetés e, e, végrehajtásának az elhalasztását. Sajnos azonban még egyetlen egy esetben sem, hiszen tíz ilyen elbírált ügy volt, ezek közül egyik esetben sem hallgatta meg a kormány a az ENSZ felkérését, nem veszik figyelembe az ENSZ emberjogi bizottságának kérését. Novemberben három szemét végeztek ki, egy éjszaka leforgása alatt. Két személy pedig az ENSZ szakbizottságának a védelme alatt volt, a bizottság kérte a kormánytól, hogy ne végezze ki. Ez a két személy egyelőre várja a kivégzést. Az eljárások már lezárultak, a velük kapcsolatos eljárások már lezárultak. És ugyanakkor sajnos úgy gondoljuk, hogy hamarosan jó néhány szemét halára fognak ítélni. Állok elébe a kérdéseknek. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Valiancin Stefanovicsnak adom meg a szót. Ő egy szakértő, aki a belaruszi Vjazna emberjogi központban dolgozik. A központot 1996-ban alapították, akkor, amikor a belorusz demokratikus ellenzék részéről nagyon sok szerveződés történt. A IFHR közösen foglalkozik az emberi jogok kérdésével a Vjezna. Nem az első alkalom, hogy a képviselője eljön hozzánk. Más nem kormányszervezetekhez hasonlóan is csak akkor működhet, ha regisztrál. Sokszor leállították, felszámolták a tevékenységüket, szankciókkal illeték őket. Az elnök Alesz Bialacki négyes fél év börtönbüntetést kapott. Stefanovics úr, köszönöm, hogy eljött a Droá Szakbizottság ülésére, azért, hogy beszámoljon a helyzetről. Természetesen mi azt reméljük, hogy a Viásznál tovább tudja folytatni ezt a jelentős és teljesen legitim munkáját. Átadom önnek a szót, tessék. Добрый день, большое спасибо за возможность выступить сегодня. И продолжая моих коллег, говоря о проблеме смертной казни, хотелось бы отметить, что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 időkből örököltük meg a halálbüntetést a Szovjetunióban. Nagyon gyakran alkalmaztak halálbüntetést, akár politikai okokból is. 1991-ben, amikor Belarus önállóvá vált, a halálbüntetést azóta Belarusia föntartotta a büntetőbíróság fenntartotta a halálbüntetést. 12 olyan cikk van, ami esetében halálbüntetést lehet kiszabni, és két olyan bűn van, ami katonai időszakban alkalmazható, tehát ezeknek az alapján katonai időszakban alkalmazható a halálbüntetés. A büntető törvénykönyvben nagyon sok a cikk foglalkozik ezzel állam elleni bűncselekmény, egészség ellen jólét elleni bűncselekmény, Valójában az a cikk, ami a gyilkossággal foglalkozik, súlyos körülmények között, nagyon gyakran ez, erre a cikkre hivatkoznak, amikor halálbüntetést szabnak ki, ahogy az előttem szóló hölgy is beszámolt erről. Például nagyon sok aktivista esetén terror támadás a hivatkozási alap. 91 előtt 30-40 eset volt, amikor halálbüntetés szabtak ki, ezután csökkent, gyakorlatilag évente 2-6 halálbüntetési ítéletet mondtak ki. 2010-ben nem volt, nem mondtak ki halálbüntetést, ez volt az egyetlen olyan év. Tizennyolc év fölötti és 65 év alatti személy esetén szabnak ki halálbüntetést. Az eljárásokra vonatkozóan el tudom mondani, hogy ezek ugyanolyan eljárások, mint amilyeneket a szovjet időkben folytattak le. A halálbüntetést titkosan szabják ki, az, hogy hol és mikor hajtják végre, azt nem jelentik be, ahol testeket nem adják ki a családtagoknak. A családtagokat tájékoztatják arról, hogy megtörtént a kivigzés, és csak egy igazolást kapnak, nem tudják, hogy hol lett eltemetve a személy. Azt is szeretném elmondani, hogy nézzük meg, hogy a közvélemény helyzete hogy alakul, illetve a választásokat hogyan szervezték meg. Hiszen a közvélemény támogatására szoktak hivatkozni, amikor védik a halálbüntetést a politikusok. És azt mondják, hogy a közvélemény nyomása miatt nem tudják betiltani. A 96-os szavazás támogatta a halálbüntetést, erre hivatkoznak. Igen, 96-ban volt egy népszavazás, itt gyakorlatilag konfrontálódott az elnök és a parlament a, a alkotmányt változtatták meg az elnök felelőssége tekintetében, és az egyik kérdés volt csak a népszavazáson, hogy támogatják-e vagy sem a halálbüntetést. Az állampolgárok többsége akkor valóban azt fejezte ki, hogy támogatja a halálbüntetést. Ez 96-ban volt, de azért tudni kell, hogy 96-ban volt egy opció, az életfogytiglani fogvatartás volt, ez az alternatív lehetőség. 99 után, amikor valóban alkalmazták az életfogytiglant, azt követően már jelentősen csökkent a halálítéltek száma a moratóriumot kell követelni, vagy pedig teljesen azt kell követelni, hogy teljesen szüntessék meg a halálbüntetést. Semmiféle moratóriumot nem vezettek be Belarusban. A belarusz alkotmány azt tartalmazza, hogy a halálbüntetést meg lehet szüntetni, illetve csak különleges esetben alkalmazandó. Hogyha lenne moratórium, ahhoz nem kellene változtatni az alkotmányt, ezért nincs szükség újabb népszavazás tartására. Az alkotmány bíróság 2000 négyben hozott is egy döntést ezzel kapcsolatban, és egy magyarázatot adott egy olyan jogi mechanizmusra vonatkozóan, aminek köszönhetően az elnök egy moratóriumot tudna bevezetni a halálbüntetés tekintetében. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy a hatóságoknak bizonyítania kellene politikai szándékukat, és be kéne, hogy vezessék a halálbüntetés moratóriumát. Gyakorlatilag a saját állampolgár társaik kivégzését kéne, hogy megszüntessék. Úgy gondoljuk, hogy a halálbüntetés megszüntetése nagyon komoly lépés lenne a belarusz társadalom érdekében. Hogyha általában a helyzetről kell, hogy beszámoljak, azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag az elmúlt évtizedben nem volt olyan változás, aminek alapján azt mondhatnánk, hogy változott az emberi jogok helyzete. A nagyon korlátozottak a szabadságjogok, ezért úgy gondolom, és mindig fel is hívjuk a hatásságát erre, hogy specifikus lépésekre van szükség, szisztemikus változásra van szükség az emberi jogi helyzet tekintetében. És a moratórium a halálbüntetés tekintetében lehet az első lépés a e tekintetben. Köszönöm. Most a képviselőknek adnám át a szót hogyha valaki szeretne hozzászólni. Azért szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy közöttük a Belarus nagykövettel, hogy ma eszmecserét tartunk, de hát valószínűleg úgy gondolta, hogy nincs értelme az ő részvételének itt. És most Gritzberg képviselőnek adom meg a szót, tessék. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to wprowadzenie, którego dzisiaj na... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a bevezető, amelyet a vita elején hallhattunk, én itt konkrétan Zrujevski úr vezetére gondolok. Sajnos akkor nem voltam benne a teremben, de tudom, hogy mit mondott. A bevezető nagyszerűen leírta a helyzetet Belarusban. Véleményem szerint az a delegációnk, amely a Belarus kapcsolatokkal foglalkozik, nagyon jól tudja, hogy ebben az országban hogy is néz ki a helyzet. Ami nagyon fontos, és ami tulajdonképpen tünetszerű az, hogy ebben a hosszú időszakban, amelyben mi is kértük, önök is kérték a moratóriumot, a halálbüntetés moratóriumát. Az erőfeszítések ellenére nem volt siker. Azt hallottam nem régiben, hogy van egy fajta jel arra, hogy lehet, hogy a hivatalos álláspont eltolódik Szeretném tudni, hogy eh, ezt vissza tudják-e igazolni, meg tudják-e erősíteni. Volt két drámai kivégzés, eh, valószínűleg emlékeznek ezekre. Ezekről tett említést eh, Lubov Kovaleva is a családok számára az egyik legszomorúbb az, hogy azt sem tudják, hogy hová temetik el a holttestet. Alapvető emberi jogokról van itt szó. Az embernek joga van tudnia azt, hogy a szívéhez, szívének kedves szemét hol temették el. Továbbá egyfajta impasszus alakult ki az Euronest együttműködésben. Hivatalosan Belarus az egyik olyan ország, amely részt vehet ebben az együttműködésben, ebben az együttműködési keretben. Mindazonáltal nincs együttműködésünk, mert a választások miatt, a választási folyamatok, eljárások miatt nehézségeink vannak, problémáink vannak elhangzott, hogy a választási eljárások nem felelnek meg bizonyos kritériumoknak ahhoz, hogy érvényes választásoknak minősüljenek. De ezt bizonyítania kellene a külföldi választási megfigyelőknek. Csak így járhatna el az Euronest ennek mentén. A 2018-as év az új választások reményt adhatnak nekünk, reményt arra, hogy Belarus teljes mértékben részt tud majd venni az Euronest munkájában. Nagyon érdekesnek tartottam azt, amit Paloda úr megemlített. Annak szükségességét, hogy az ENSZ testületeire hivatkozzunk, hogy ezekhez kelljen fordulni minden egyes halás, halálbüntetéssel. Legyünk aktívak minden egyes fórumon, ahol közben lehet lépni. Hisszük azt, hogy az ilyesfajta beavatkozások meghozhatják a kívánt hatást, és módosíthatják a minszki hatóságok hozzáállását a halálbüntetés moratóriumának a bevezetésével kapcsolatban. Természetesen tudjuk, hogy a referendum kérdése nehéz tapasztalat. Jól emlékszem azokra az időkre. Én akkor az Európa Tanács képviselője voltam, és akkor úgy éreztük, hogy nagyon közel van már a cél, és megfigyelő lehet az ország az Európa Tanácsban is, de hát ennek feltétele volt a halálbüntetéssel kapcsolatos moratórium. Sajnos akkor nem következett ez be, de ez, ha bekövetkezett volna, az együttműködés útjai nyílhattak volna meg az Európa Tanácssal és az Euronettel is. Egy ilyesfajta váltás jelentősen befolyásolta volna a hm, fehér orosz társadalom elvárásait. Az élet értékes, és senkinek nincs joga ezt elvenni mástól, még a jog törvény nevében sem. Ez alap, alapvető, az emberi méltóság alapvető. Könyörtelennek kell lennünk, kérnünk kell, hogy ezt a méltóságot tartsák tiszteletben. Köszönöm, Asztravicius képviselő. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni az összes vendéget Belarusból a mai emberjogi meghallgatáson itt Brüsszelben. Valójában egy olyan országról beszélünk, amely Berlin és Moszkva között van, nem valahol távoli szigeteken van, ahol nincs semmilyen civilizációs háttér. De valami különleges, és ezt meg kell, hogy értsük ezt az országot a kezdetektől. Belarus boldogtalan, mert ott áll az élén Lukasenko, Lukasenko különleges személy, Belarus sorsát határozza meg. Nem tagadhatjuk, hogy speciális a nemzetnek a helyzete, hiszen erős a nemzeti identitás, és Lukasenko felé tekintenek az emberek, a második világháború utántól indítja a történelmét. Európai ország, de régi bolsevég stílusú vezetés alatt áll. Reménytelen egy ember, teljesen reménytelen ez az ember, és úgy vezeti az országot, ahogy ő kívánja. Ennek semmi köze az európai szabályokhoz, európai gyakorlatokhoz. 2015-től kezdődően ajánlásokat fogalmaztunk meg Belarus számára, hogy reformokat hajtsanak végre. Most itt politikai jellegű reformokról volt szó, de semmi nem történt azóta. Az Európai Unió 2016-ban szankciókat szabott ki. Szinte semmi értelme nem volt, és Lukasenkonak pedig szabad kezet adtunk, hogy a még erősebb legyen a hatalma. Úgyhogy 2016-ban újra megkezdte a kivégzéseket. Mit tehetünk? Nem sokat. Valójában stílust váltott, a kemény helyett most már a puha nyomást gyakorolja, az administratívra áttért a pénzügyi nyomásra, nagyon intelligensen, és a mi pénzünket használja, a mi pénzünkből fizeti a fellépését. Az emberjogi aktivistákat támogatnunk kell, hiszen ha általában a politikai helyzetről beszélünk, akkor szükség van az aktivistákra. Szkeptikusak vagyunk. Az Euronest-be meg kéne, hogy hívjuk Belarus, de miért? Nincs is parlament Belarusban van egy kinevezett emberek háza, nem pedig a lakosok képviselője. A választásokat követően két úgynevezett ellenzéki tagot beválasztottak. Az én tudomásom szerint most már csak egy van, egy ellenzéki van, de hát nem járathatjuk le magunkat azzal, hogy vállalásokat teszünk Belarusszal. Hogyha a politikai vonalaink szerint hangsúlyozzuk az európai értékeket, illetve az értékek emberi, európai érvé értelmezését, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a még felmaradó ellenzéki aktivisták alól is kihúzzuk a talajt. Természetesen kommunikálnunk kell, és egyértelmű üzenetet kell, hogy megfogalmazzunk a mai ülés követően is, elnök úr, hiszen ez egy nagyon fontos esemény, nem egy, egy napi normál esemény. Maka Lukasenko nak tudnia kell erről a mai ülésről. Ha jól tudjuk, akkor nincs is képviselője a nagykövetségen persze a médián és az interneten keresztül tud minket követni, és meg is teszik, tudjuk. falak mögött azért követik azt, hogy mi történik itt. Ezért nagyon is üdvözlöm a Vieszna jelentést a halálbüntetés Belarusban, és azt szeretném kérni, hogy minden ilyen eseményt dokumentáljunk a jövőben is. Ezt meg kell, hogy tegyük és annak ellenére, hogy esetleg nincs azonnali előrelépés, amikor megjelennek ezek a dokumentumok, de nagyon fontos, hogy minden esetet dokumentálni tudjunk. Egy kérdésem lenne az összes képviselőhöz. Tudjuk-e mérni a közvélemény állásfoglalását? mi a benyomásuk a közvélemény véleményéről, a halálbüntetésről Belarusban. A diktátorok esetén, és ugye Lukashenko úr diktátor, számukra fontos, hogy a félelem, félelmet keltsenek, hogy mutassa, hogy ő az erős vezető. Erős kezük kell, hogy legyen. A volt vagy a szovjet, tehát követő, szovjet időszakot követő társadalomban ezt így akarja alakítani. De van bármi változás a társadalomban? A barbár kivégzések tekintetében, és látják-e, hogy bármennyire változott volna a társadalom véleménye erről? több reakcióra, válaszra van szükségünk az Európai Unió külügyi szolgálata részéről is. Nem fogadhatjuk el tényként, azt, ami történik. Tudjuk, hogy van egy bizonyos párbeszéd Belarusszal, de elnök úr, nagyra értékelném, hogyha küldenénk egy levelet az Európai Unió külügyi szolgálata a mi meghallgatásunkat követően, hiszen arról beszélünk, egy olyan egyetlen olyan európai országról beszélünk, ahol halálbüntetés kiszabnak, el, és végre is hajtják, ezért szeretném, ha felszólítanánk személyesen a főképviselőt, hogy járjon el az ügyben. Köszönöm. Más felszólaló, ha nincs több hozzászólás, igen, az LKS-nek a levelet már most át is tudjuk adni, hiszen itt van az LKS képviselője. Adriana Mártins úrnak adom meg a szót. Keleti partnerségi delegáció vezetője hallotta a véleményeket, 5 percet kap a válaszadásra. Köszönöm. Uh, thank you, uh, Mr. President. Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim! Az Európai Unió, mint ahogy már többször elhangzott a mai napon, kritikákat fogalmaz meg, és rendkívül elkötelezetten lép fel Belarus esetében a fegyverembargó, illetve a megszorító intézkedések már életbe léptek. Négy személyről van itt szó, akik két aktivistát, egy újságírót és egy üzletember eltűnésével kapcsolatban, hozhatóak kapcsolatba. A politikai foglyok kapcsán nagyon fontosnak tartjuk hogy az Európai Unió folyamatosan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és voltak azért pozitív lépések Belarus irányába, például a Belarus elleni megszorító intézkedések feloldása 2016. februárjában. Az Európai Unió tagállamai hozták meg ezt a döntést, méghozzá hangú döntés volt ez, azt hiszem, hogy ezt mindenképpen fontos figyelembe venni. Tehát ez nem a külügyi szolgálat döntése volt, hanem az Európai Unió minden egyes tagállamának döntése, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egyhangú döntés volt. Ez mindenképpen elősegíti és ösztönzi majd a további pozitív lépéseket. Azt tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy bizonyos területeken valóban be is következtek ezek a pozitív lépések. Például konstruktív hozzáállást láttunk az Ukrajna és Ukrajna körüli válság esetében. Azt is tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy nyitottabb Belarus a civil társadalommal való kapcsolattartásra is, párbeszédre. Továbbá azt is tapasztaltuk, hogy az emberi jogi párbeszéd is újraindult Belarus és az Európai Unió között, ami egy újabb pozitív lépésnek tekinthető. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezek a pozitív lépések fontosak, ezeket hangsúlyozni kell, és ez a jövő, ezekkel a pozitív lépésekkel javulhat a politikai helyzet. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne látnánk, hogy milyen óriási problémák vannak még mindig Belarusban. Ezeket a problémákat önök is megemlítették. Az Európai Unió folyamatosan kifejezi aggáját az emberi jogi helyzet kapcsán, különösképpen annak kapcsán, hogy még mindig alkalmazzák a halálbüntetést, erről jogosan nagyon sok kritikus megjegyzés elhangzott itt a mai napon is. Az EU-Belarus kapcsolatokat mindenképpen pozitívvá kell tenni, ugyanis nagyon sok területen sokkal többet elérhetünk a megerősített kommunikációs csatornákon keresztül. Az Európai Unió egyértelműen elítéli a halálbüntetés alkalmazását. Egyértelműen is keményen elítéli. Az Európai Unió úgy véli, hogy ennek nincsen elriasztó hatása, és ez az emberi integritást és az emberi méltóságot maximálisan sérti. Belarus az egyetlen olyan európai ország, ahol még mindig alkalmazzák a halálbüntetést, ezért az Európai Unió elsősorban az eltörléshez vezető moratórium kidolgozását követeli. Az Európai Unió minden egyes halálbüntetés és minden egyes kivégzés után megfogalmazza ezt a véleményét, és el is juttatja ezt a belarusz hatóságokhoz. És hogyha már a külügyi szolgálatról beszélünk, akkor el kell mondanunk, hogy nagyon aktívan dolgoznak azon, hogy felvegyék a kapcsolatot minden olyan hatósággal, amely kapcsolatba hozható a halálbüntetéssel, de nem csak ezekkel a hatóságokkal. Az elmúlt években minden egyes belorusz hatósággal történő kapcsolatfelvételnél nagyon keményen felléptünk, Lambrinidis úr csatornáin keresztül is, aki a megbízott. 2016-ban például találkozott Lukasenko elnökkel, ami a legmagasabb szintű találkozás volt. Ezen kívül ő volt a fő előadója egy olyan konferenciának, amely a halálbüntetésről szólt. Az LKS igazgatója Áprilisban járt Belarusban, illetve az elmúlt évben több más magas szintű konferencia, konferenciára sor került, a rendőrség képviselőivel novemberben beszéltek, és ezen az alkalmon is felmerült a halálbüntetés kérdése a külügyminiszterrel, illetve magával Lukasenko elnökkel is helyi szinten is megpróbálunk fellépni a delegáció vezetők kapcsán és segítségével. Tehát a Minszki delegáció vezető szintén folyamatosan dolgozik ezen a problémán, és két nagyon fontos eseményt is támogattunk, amelyet az orosz MFA segítségével az Egyesült Királysággal és az ensz szerveztünk meg. Ez a második konferencia a halálbüntetésről, valamint az Európa Tanács konferenciája decemberben. Ezek tehát azok a cselekvések, amelyeket elvégeztünk, és amelyeket a jövőben is elvégzünk, annak érdekében, hogy az emberi jogokat előmozdítsuk, valamint hogy folyamatosan és keményen hangsúlyozzuk az Európai Unió véleményét a halálbüntetés kapcsán. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig rövid válaszadási lehetőséget biztosítok mindenkinek a számára, fordított sorrendben a prezentációk sorrendjéhez képest. Stefanovics úré a szó először egy rövid válaszadás erejéig. Köszönöm szépen. Először is, ami a közvéleményt illeti. Azt szeretném elmondani, hogy a közvélemény nem egy konstans tényező. A közvélemény változhat különböző események bekövetkeztében. A halálbüntetés kérdése pedig egy emocionális kérdés. Amikor valaki szörnyű bűncselekményeket követ el, akkor valószínűleg a közvélemény is a halálbüntetés mellett lesz majd inkább. Olyankor azt mondják, hogy az államnak jogában áll kivégezni a bűnösöket, a bűnözőket. De el kell mondanom, hogy szociológiai tanulmányokat Belarusban nem végeztek erre a területre. Az egyik tanulmány nagyon érdekes adatokkal állt elő, minden attól függ, hogy hogy tesszük fel a kérdést. Egy dolog azt kérdezni, hogy támogatja-e a halálbüntetést. Ha így tesszük fel a kérdést, az emberek lehet, hogy inkább igennel válaszolnak. Kérdezhetjük őket úgy is, hogy helyettesítsük, váltsa e fel a halálbüntetést az életfogytiglan, akkor lehet, hogy másképp fognak válaszolni. Minden persze attól függ, hogy milyenek a körülmények. Vannak olyan számaink, amelyek azt mutatják, hogy néhányan nem is tudják, hogy létezik a halálbüntetés Belarusban. Néhányan úgy gondolják, hogy van moratórium erre. Tehát a lakosság alig informált ebben a kérdésben. És maga a kérdéskör is a kérdést kört és titokövezi, az emberek sem tudnak semmit, és nem zajlanak nyilvános viták sem ebben. Az emberjogi szervezetek megpróbálják a tudatosságot erősíteni a társadalomban évente egyszer. Van egy különleges napunk is, amely erre a témára halálbüntetésre összpontosít de nagyon nehéz a nagy nyilvánosságot széles körben elérni. Vannak lehetőségek arra, hogy eltöröljük a halálbüntetést. A parlamentben a, van egy új szakbizottság, de semmiféle Számokat nem kaptuk, kaptunk még. Igen, zajlik Minskben a párbeszéd ebben a témában, mondják. Volt két konferencia is, tehát némi párbeszéd van a kormányjal, mi ezt üdvözöljük is. Pont a konferencia előtt végeztek ki három embert. Úgyhogy alig ha láthatunk nagyon világos jeleket arra vonatkozóan, hogy a kormány komolyan gondolja ezt a párbeszédet. A problémát megbeszélik, de ennek ellenére az embereket is kivégzik továbbra is. valós jeleket szeretnénk látni a kormány részéről. Paluda. Köszönöm, Paluda úr. Köszönöm. A kollégám gyakorlatilag azt mondta el, amit én is szerettem volna mondani, mert meg kell vizsgálnunk a konferenciának a hátterét. Az utolsó konferencia decemberben volt, és sajnos semmilyen reakciót nem váltott ki. azt látjuk, hogy a helyzet ellentmondásos, egyáltalán nem logikus. Például novemberben a nagykövetek, köztársaságunk nagykövetei egy nagy delegációt állítottak össze, és nyíltan tárgyaltak a konferencián, ugyanakkor három embert kivégeztek. Ott volt a delegáció Belarusban és bizonyított, bizonyítékokkal alátámasztott információk alapján egy héttel a delegáció érkezése előtt történtek a kivégzések. Senki nem tudott erről, még a családtagok sem tudtak arról, hogy a, végrehajtották a kivégzéseket. Szergej Milevski nővére engedélyt kit arra, hogy meglátogassa, és azt mondták neki, hogy jöjjön vissza egy hét múlva, mert ö, hamarosan nem kerül sor a kivégzésére, most nem látogathatja meg, és azt kérte, hogy élelmiszert és pénzt adjanak át neki a nevében, és azt a választ kapta, hogy rendben, persze, át tudjuk adni. Utána viszont kiderült, hogy még mielőtt átadta volna ezeket az élelmiszert és a pénzt eljutatta volna hozzá, már azelőtt kivégezték. Szergej Ilevszkinek a nővérének visszaadták a pénzt természetesen, de ugye nem tudta, hogy akkor már kivégezték a testvérét. Annyira cinikus az egész. De nagyon jól mutatja, hogy hogyan is működik a rendszer, és a kormány hogy cselekszik. Köszönöm. Háraszti úr. Köszönöm szépen. Akkor választ adnék néhány konkrét kérdésre, amit föltettek a képviselők, és reagálnék az EKS-szel kapcsolatos üzenet kérdésére is. Bármit is látunk, bármi is történik a kritikus vállalás keretében, bármi is történik Belarusban, ez külügyminisztériumi lépés téma. Nincs semmi más olyan hatóság, még a legmagasabb hatóságokat is figyelembe véve, amely a folyamatban részt venne. Úgyhogy valójában szándékosan elbújnak a kozmetikus vagy kozmetikált folyamat és eljárás mögé, ami konzultációkat jelent, de semmi mást. Tehát bármit is hallunk, például a triple kivégzés a következő konferencia kör előtt decemberben, ugye az európai intézményekkel, ez pontosan kész helyzet elé állította a konferenciát azért, hogy ne legyen túl magas a kivégzettek száma, és az esetleges igény, hogy annak az elfogadása így nem lesz túl súlyos, például az büntetés átalakítása tekintetében, vagy kegyelemgyakorlása tekintetében. Nem beszélve a legtermészetesebb megoldás tekintetében, Astrovocsi úr egyik kérdésére reagálnék, hogy a valós változást miben láthatjuk. Az ország esetében változik az emberi jogok helyzete, nagyon ugyanakkor teljesen központosított a hatalom, nincs semmiféle függetlenség semmilyen intézmény tekintetében, és paradox módon ez kiváló lehetőséget biztosít a mérhető változáshoz, hiszen nincs annak a veszélye, hogy az emberi jogi helyzet egy dezintegrált vagy pluralisztikus országban hirtelen megváltozik. Hogyha valami történik, akkor biztos, hogy emögött politikai szándék áll. A válasz másik része a benchmark témájában. Úgy gondolom, hogy természetesen egyetértek az élethez való jog súlyosságával, és az európai standardok tekintetében ugye ez egy súlyos helyzet. Ennek ellenére teljes mértékben illeszkedik az egyéb emberi jogi kérdések helyzetéhez. A bírósági rendszer függetlenségének hiánya, átláthatóság, a közéletben bármilyen ellenvetés, ugye abszolút nincs pluralizmus a médiában, nincs semmiféle eszmecsere, vita a médiában, stb. Ezért benchmark témájában én azt javasolnám, hogy az emberi jogi helyzetet nézzük meg a többi területen, ott próbáljunk változásokat elérni, és így a demokrácia minősége, a társadalom minősége, a közbeszéd minősége témájában is talán eredményt lehetne elérni. Visszatérnék még egy mondat erejéig a halálbüntetés kérdéséhez. Az elnök, az aktuális elnök mindig is azt fogja mondani, hogy ő maga soha nem fogja aláírni a halálbüntetésre vonatkozó memorandumot, illetve soha nem fogja megszüntetni a halálbüntetést. Egy videót is láttam a beszédéről, de aztán azt mondja, hogy természetesen, hogyha a parlamentem így dönt, akkor mit tehetek? És szerintem ezért kapcsolódnak össze ezek a kérdések, tehát más emberi jogi témák benchmarkokkal ez szorosan összekapcsolódik. Ezek az alap benchmarkok, amelyek csodálatos módon egyik óráról a másikra javíthatja az emberi jogok helyzetét Belarusban. Például a a Fiesna szervezet elismerése, ugye a legnagyobb emberi jogi szervezetről van szó, az emberjogi szervezetek vagy pártok helyzetének a megváltoztatása, ahogy például ezeket regisztrálják, annak a változtatása. Néhány szervezet egyszerűen feladta, hogy kérjék a regisztrációt, és örülök, hogy őket csak de jure bűnözőknek titulálták, és nem de facto, mert az büntetőtörvényünk egy 1.9 per 1-es pontja kriminalizál minden olyan tevékenységet az országban, amelyhez előzőleg nem kaptak engedélyt egy állami intézménytől, akár média tevékenység, akár társulás, gyülekezés, bármi más, vagy egyszerűen csak egy nem engedélyezett gyülekezés tagjaként való megjelenés az utcán, az is ide tartozik. Tavaly ez egy nagyon hasznos benchmark. Tavaly hatszor annyi eljárást indítottak az 1931 pont alapján, vagyis az engedély nélküli gyülekezés alapján, hiszen azzal feladatot adták ki, hogy meg kell akadályozni azt, hogy az emberek az utcán gyülekezzenek, kapjanak ezek az emberek egy jegyet, hívják be őket, rendeljék őket be a bíróságra, és ott pénzbüntetést fognak kiszabni rájuk. És egyébként ennek az intézkedésnek a súlyosságát azt is mutatja, hogy kiderült, hogy néhány nyugati segítő megpróbálta kifizetni ezeket a pénzbüntetéseket az emberek helyett, és akkor ezt megváltoztatták, a személyes tulajdonok lefoglalására, elkobzására, akár alap háztartási gépeket foglaltak le, és egyebeket. Ez nagyon-nagyon súlyos, ez sokkal nagyon súlyos helyzet. Egy kicsit ellent mondanék annak, hogy persze ezek az emberek bátrak, nem pénzért csinálják, ők belarusz hazafiak, demokratikus hazafiak, és kimennek az utcára mindenképpen. Úgyhogy a nagyon hasznos benchmark az, hogy a hatóságokkal közölni kell, hogy mit várunk például az egyeztetések, a párbeszédek során. Természetesen az érdekes beszélgetések hasznosak, hogyha a benchmarkokat használjuk ezek során. 193.1 csodálatos hatásokat lehet elérni, hiszen hogyha ahogy a regisztrációt az engedélyről a bejegyzésre átváltoztatják, akkor az emberek szabadon tudnak gyülekezni, szabadon tudnak eszmét cserélni, és ez a valós társadalmi alapú eljárás, ami hosszú távon fenntartható módon változást hozhat a helyzetben. Végül szeretném azt hangsúlyozni, hogy ezek az emberek ugye mindenképpen kimennek az utcára, a helyzethez a kulcs a belarusz társadalom. Az Európai Unió egyedülálló helyzettel rendelkezik, mert fönn tudja tartani a párbeszédet, akár három oldalúvá is tudja tenni ezt a az eszmecserét a hatóságokkal, úgyhogy a civil társadalmat, a civil szervezeteket is bevonják, és meg kell értetni a hatóságokkal, hogy nem fog könnyebbedni a helyzet, anélkül, hogy elismernék és bevonnák a civil társadalmat. Ez egy alap európai szabály, és fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, legalábbis próbáljuk meg. Thank you, grazie. dire due parole Köszönöm szépen, hogy segített bennünket reális képet kapni a helyzetről. Szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek az elmondottakért. Nagyon találóan jellemezték a helyzetet. Én elég borulátó vagyok a belorusz helyzetet illetően. Viszont fel magunknak egy kérdést. Miért eh, is foglalkozunk itt ezzel a kérdéssel? Miért eh, fektetünk ennyi energiát ebbe a kérdésbe? Paluda Stefanovics és eh, más szervezetek képviselőit hívjuk meg, azért találkozunk, hogy velük beszéljünk, hogy hallathassák a hangjukat, és ezzel lehessen nyomást gyakorolni a hatóságokra. Talán ez hosszú távon majd változtatást hoz, változást hoz. Örülök annak is, hogy az egyik áldozat édesanyja itt van velünk. A kivégzettek emlékét is őrizhetjük így az ön fia életét vesztette, de a kivégzése itt értelmet nyert. Ezek a tevékenységek nagyon fontos hatással lehetnek majd. Arra gondolok, hogy egy minimális szintű reményt biztosítsunk a belarusz lakosság számára. Tudniuk kell, hogy érdekeltek vagyunk abban, ami ott zajlik, hogy nem szemléljük teljesen közömbösen azt, ami ott történik. Osztrovicsus úr is elmondta, hogy nem köthetünk üzletet olyanokkal, akik az európai értékeket lábbal tiporják. Nem lehetünk naivak, és nem követhetünk el hibákat sem. Nem köthetünk kompromisszumokat, és nem ajándékozhatjuk meg a diktátorokat, akik nem adnak semmit cserébe. Értem, hogy nehéz a gazdasági helyzet Belarusban, de lehet, hogy az Európai Parlament számára ez nyitási lehetőség. Mostanáig a próbálkozások nem koronázták sikerrel a próbálkozásokat. Sok mindent hallottam a hatóságtól, hatóságoktól, elhangzott, hogy ilyen nyilatkozatot fognak tenni, és ígéretek, hogy ha mi így teszünk, akkor ők jobban fogják tisztelni az állampolgárok jogait, szabad választások lesznek, stb. Soha nem követte igazi változás ezeket a kijelentéseket. Emlékszem, arra, hogy Minskben eh, politikai foglyok családtagjaival találkoztunk. Emlékszem arra is, hogy eh, a családtagokat traumatizálták ezek az események, féltették szeretteik életét. Nem tudom, hogy eh, sikerül-e majd tényleges változ- tartós változást elérni. Köszönetet mondok mindenkinek önök közül. Szívből jövő köszönetet mondok azért, hogy elfáradtak ma hozzánk, és elmondták a véleményüket, hallatták a hangjukat. Ne feledjük, hogy a belarusz lakosság várja a mi véleményünket. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ebben a vitában. Rendkívül érdekes és gyümölcsöző vitát folytathattunk, és azt hiszem, hogy a közös elkötelezettség is megszületett mindannyiunkban, hogy tovább harcolunk, hogy Belarusban eltöröljék a halálbüntetést. Delegációként, szakértőként, parlamenti szakbizottságként mindenki a saját szintjén tovább harcol majd ezért az ügyért. Drip képviselő egy kis koktélra szeretné önöket meghívni, nem mintha nagyon sok minden ünnepelni való lenne a belarusz helyzeten, de azért egy informálisabb beszélgetésre várjuk önöket, és a következő szakbizottság ülés március 9-én lesz. Köszönöm. Infatti, eh, volevo aggiungere quella, ma c'è da festeggiare. si continua informalmente.